Chers collègues, euh, bonjour. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit nyári szünet után. Remélem, hogy mindenki jól töltötte a vakációt. Teljesen mindegy, hogy melyik éppen válságban lévő Európai, Unió, Európai Uniós országban töltötték a nyaralásukat. Remélem, hogy jól töltötték. Ami a napi rendet illeti, Dárden úrtól, a jelentéstevőtől azt kérte, azt a kérést kaptam, hogy halasszuk el a 9-es napirendi pontról a vitát, ezt elfogadom, ezt a kérést illetve a szavazást halasszuk el a 9-es pontról, ami szavazás a 14-es pont eh, lenne, 14-es pont, tehát a 9-es, a 9-es pont az napirenden marad, megtárgyaljuk a és módosításokat, de a szavazást elhalasztjuk. Önmagában a stratégia rendkívül fontos, eh, tehát ezt mindenképpen meg kell beszélnünk. adjunk magunknak elég időt, hogy a bizottsággal is egyeztetni tudjunk, mert sokkal jobb, hogyha egyszer, együtt együtt tudunk dolgozni. A második pont az elnök közleményei, ezzel kapcsolatban nincsen semmi meglepő mondani valóm. Kimegy webstreamre az, az ülés, úgyhogy kérem senki ne grimaszoljon. A harmadik közleményem az Európai Parlament és a tanács femre vonatkozó rendeletének a módosítása. globalizációs alapra vonatkozó rendeletéről van szó. Ezzel kapcsolatban egyszerűsített eljárást kívánnak megvalósítani, a koordinátorok így döntöttek legalábbis, és a plenárisra módosítás nélkül nyújtjuk ezt be. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy hogy a globalizációs alappal kapcsolatban a jövőre nézve benyújtunk egy tervezetet. A lengyel elnökség a javaslat elfogadását blokkolta a tanácsban, blokkoló kisebbséggel, de október végén Lettországban lesz egy találkozó, és ott ezen ez napi rendre kerül. Én szeretném fenntartani ezt az ütemtervet, Egyszerűen e, ennek az alapnak a meghosszabbításáról van szó, ezt szeretnénk e, megtartani, szeretnénk meghosszabbítani, és e, azt szeretnénk, hogyha a bizottság felülvizsgálni az ezzel kapcsolatos javaslatát, úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt az ütemtervet, emellett az ütemterv mellett tartsunk ki. Emellett szeretnék tájékoztatni mindenkit, azzal kapcsolatban, hogy milyen, munkatárs, hogy milyen munkatársak vesznek körül minket itt ebben a szakbizottságban. Erita ugyanis el fog hagyni bennünket, ez nagy fájdalom és nagy veszteség számunkra, ugyanis nagyra értékeltük a munkáját, nagyra értékeltük a hozzáértését, szakértelmét, elkötelezettségét, tehát tényleg nagyon nagy segítség volt ő nekünk. Biztos vagyok benne, hogy majd együtt is el tudjuk búcsúztatni. Minden esetre Severin Kaját sok szeretettel köszöntöm sorainkban. Ő először van itt nálunk, kérem álljon föl, sok szeretettel köszöntjük, és örülünk, hogy itt van és velünk fog dolgozni. A napirend szerint a hármas pont a módosítások megvitatása egy parlamenti állásponttal kapcsolatban a 2012-es költségvetési tervezetről én vagyok a jelentéstevője ennek, úgyhogy szeretnék is hozzáfűzni néhány módosítást ehhez. Excusez-moi. Alors, euh, donc, s'agissant du budget. Nos, ami a költségvetést illeti, három, két anyagot kaptunk, és két állásfoglalást. Az egyik magáról az állásfoglalás tervezetről szól, a másik pedig a költségvetési módosításokról. Egyes frakciók, főleg a néppárt, olyan módosításokat nyújtott be, ami csak az egyik dokumentumra vonatkozik, holott a kettőnek tulajdonképpen, a kettő tulajdonképpen egymás tükörképe, úgyhogy nem lehet az egyiket módosítani anélkül, hogy a másikhoz ne nyújtanak be módosító javaslatot, úgyhogy emiatt egy kicsit néhány módosításot, módosítást változ, meg kellett változtatnom. 22 módosítást kaptam, 10 Helmer kollégától, amely főleg a kiadások hatékonyságáról szól, és ezeket nek egy részét tudom támogatni. Emellett, vagy ezután három zöld módosítástól kell beszámolnom a fiatalokra vonatkozó kiadások, illetve a szociális partnerség támogatásával kapcsolatban ezeket támogatom. Harkin aztán két módosítást nyújtott be. Ennek a, itt a az egyik egyáltalán nem jelent problémát, a másik módosítását azonban nem tudom elfogadni a szociális alappal kapcsolatban, ismerik az álláspontomat ennek a növelésével kapcsolatban. A GUE frakció a szociális alap növelésének a megkétszerezését javasolja, de ezt nem tudom eh, támogatni. Buna úr azt javasolta, hogy a szociális alapban nagyobb figyelmet fordítsunk a, a fogyatékkal élőkkel, ez jó módosító. A biztosító asszony a GUE-val szemben azt javasolja, hogy a szociális alapot ne, tám- ne módosítsuk egyáltalán, ezt sem tudom támogatni, és én is benyújtottam két módosító javaslatot. Az egyik az általános érdekű szolgáltatásokról szóló negyedik fórumnak a bevonása a progressz költségvetési sorba. És van egy másik módosítás, amit benyújtottam amely a munkaügyi felügyelők fellépését erősíti a leveles láda cégek ellen. Ez főleg a nagy építkezési vállalkozásokra vonatkozik, és a nagy vállalkozásokra, beruházásokra vonatkozik főleg, és a munkavállalók védelmében merül ez föl, ez Finnországgal kapcsolatban merült föl legutóbb. Ami a számokat illeti, azt, te, azt terveztük, hogy az Európai Bizottság javaslatát állítjuk vissza a tanácsi csökkentésekkel szemben. Mindazonáltal meggyőződéses európai vagyok, de nem vagyok idealista, úgyhogy nem igazán javaslom azt, hogy a bizottsági növelésnél nagyobb növelést követeljünk, mert ennek nem lesz esélye. Az egyik növelés 7 millió eurót javasol a progresszre a szociális befogadás és egyéb sorokkal kapcsolatban. E, itt a Gönczking a mikrofinanszírozással kapcsolatos eh, jelentését is figyelembe kell vennünk. A néppárt azt javasolja, hogy eh, két-három eh, sort ne növeljünk. Én azonban azt gondolom, hogy következetesnek kell lennünk, és ezeket is növelni kell. Ami a szociális védelmet és a befogadást illeti, ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy a negyedik fórum finanszírozását és vonjuk ebbe bele. E, Ráden, úr benyújtott módosítási javaslatomnak ez a tárgya. E, ugyanígy a munkahogyi felügyelőkre vonatkozó módosításban e, javasoljuk a progressz költségvetési sorrak a növelését, ami a néppárt módosítását illeti. Itt Őri úr koordinátornak a módosításáról van szó. E, itt e, a, a költségvetés, a, a, az Európai Bizottság költségvetésének visszaállítását e, kérik sokan, ezek gyakorlatilag megfelelnek az enyémnek, az én módosításaimnak, úgyhogy ezekkel rendben, minden rendben van. Viszont, hogyha megnézzük a júliusi, július 21-i Európai Tanácsi következtetéseket ebben látjuk, hogy, hogy tudatában van a tanács annak, hogy mennyire fontos a strukturális alapoknak, az előirányzatainak a megtartása, és ezeknek a technikai eszközökkel való kiegészítése és technikai segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozza ez a ez a, ezek a következtetések, nem értek egyet minden közvetkeztetéssel, de ez kifejezetten egyetértek, viszont a néppárt módosítása ennek ellentmond, ráadásul más módosításoknak is ellentmond saját maguk által benyújtott egyéb módosításoknak. Ami a kísérleti projekteket illeti, azt kérték, hogy a megjegyzést módosítsuk, volt egy kompromisszum, amelyet sikerült elfogadnunk, a fiatalokkal kapcsolatos kompromisszum, és a munkavállalók biztonsága. Kászler úr és Őri úr négy módosító javaslatot társ aláíróként jegyez. Az aktív öregedésről van itt szó az egyikben, két módosítást visszavontak, a tanács állhatatos munkájának következtében, és két módosítás azt kéri, hogy az, a, azokat az alapokat, amelyek a kommunikációra vonatkoznak, emeljék meg. Ez megint csak egy kicsit ellentmondásos. A néppárt részben azt kéri, hogy bizonyos költségvetési sorakat szüntessük meg igazgatási sorokra vonatkozóan, másrészt pedig a kommunikációra vonatkozó költségvetési sorokat meg, meg emeljük, úgyhogy ez egy kicsit ellentmondásos. Talán a néppárt valamiket visszavonhatná. Ami a kísérleti projektet illeti, Filip Bulán nyújtott be egy módosító javaslatot, és ez a vállalkozásokról és az euró-mediterrán vállalkozásokról szól. Ez egy olyan kezdeményezés, amely az ITF ügynökséget támogatná. Itt egy szóbeli módosítást javaslok. Őri úr módosítását, amikor megtárgyaljuk, akkor erre kitérünk, hogyha ön ezzel egyetért. Van ugyanis itt egy olyan módosítás, amely az, az ETF, az Európai Képzési Alap megerősítését javasolja. Az eredeti módosítás azt mondja, hogy az ETF eh, e eh, eh, költségvetését növeljék annak érdekében, hogy a mediterrán régióban támogassuk a partner országokat, hogy a szakképzési rendszert erősíteni tudják, és a szociális párbeszédet is erősíteni tudják. Én pedig azt javaslom, hogy ehhez adjuk hozzá hogy e, e, erősítsék a szociális párbeszédek, párbeszédet és a vállalkozási szférát, illetve az innovációt. Tehát ezzel kiegészíteném, hogy vállalkozási szféra és, és e, innovációk. A zöldek is benyújtottak módosításokat, amelyeket támogatni tudok a, a fiatalok támogatására és a szociális partnerség támogatására. A GUE két módosító javaslata nem realista költségvetési emelést javasol, úgyhogy ezeket nem tudom támogatni. Elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem, de mivel a költségvetésről van szó, azt hiszem, hogy ez mindenképpen nagyon fontos. Várom az önök megjegyzéseit, és önökkel együtt szeretném e, megnézni, hogy a szobali módosítás, amelyet benyújtottam, elfogadható mindenki számára, és hogy Bunan úr javaslatát vajon vissza lehet-e vonni, vagy vissza, hajlandó visszavonni, ki szeretne hozzászólni. Monsieur Monsieur Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyjából egyetértek azon, amik, amik elhangzottak, és nem is szeretném különösebb értelemben kommentálni. Nem mindenben, abban természetesen nem értek egyet, hogy az feltétlenül ellentmondás, hogy egyes tételeknél csökkenteni, mások tételeknél pedig emelni akarunk. Ez végül is preferenciák kérdése. Valóban kötöttünk kompromisszumot, ebben itt tulajdonképpen annyi történt, hogy a július 19-i tanácsi döntés után mi egy kicsit előre szaladtunk, de végül is úgy látom, hogy itt nincs semmi probléma. Azt köszönöm, hogy sikerült a a, a kommenteket összefésülni, az pedig, hogy melyik helyen van, ez nekünk tulajdonképpen teljesen, teljesen mindegy. Kétségtelen, hogy az aktív öregedés évére mi mindenféleképpen több pénzt szeretnénk, úgyhogy remélem, hogy ha nem is feltétlenül tudja az elnök asszony támogatni, de legalább nem akadályozza, hogy pozitívan szavazzunk a plusz igénylési kérdésünkről. Ami Bulan úrnak a javaslatát illeti, itt némi koordinációs probléma volt, beszéltünk róla. Ő fontosnak tartja, és mi is fontosnak tartjuk magát az ötletet, de kétségtelen, hogy erről előzetesen nem volt módunkban egyeztetni. Ha valamilyen formában tudjuk támogatni, annak örülünk, ellenkező E, esetben nyilván a következő költségvetési évben elő fogunk e, e, állni, és addig is keressük a módját, hogy a javaslat mögött álló törekvést milyen módon lehetséges támogatni a, a fennálló intézmények segítségével. Tehát egészében véve azt gondolom, hogy néhány pontot leszámítva mi ezt a javaslatot támogatni tudjuk. A az akceptált és a, a kompromisszummal elfogadott javaslatokat köszönjük, a többit pedig föntartjuk. Köszönöm. Köszönöm, Szerkasz úr, aztán tovább. Köszönöm. Elnök asszony, nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a szocialista frakció támogatja az ön véleményét a véleményt és a módosítókat is, meghallgattuk a magyarázatait, és egyetértünk önnel abban, hogy jelenleg az európai történelemben egy olyan pillanathoz érkeztünk, amikor is egyrésztről következetességre van szükség. Volt egy nagyon fontos tanácsi ülés, ami ö, meg kell, hogy jelenjen a parlament elképzeléseiben is, tehát a forrásokat sokkal hatékonyabban kell felhasználnunk, hogy a nehézségekkel szembe tudjunk nézni. Tehát következetességre és realizmusra van szükség a tekintetben, hogy a bizottság számaihoz maradjunk közel, hogy a tanács megértse, hogy a parlament álláspontja egy olyan álláspont, amely a felelősségen, a szigoron alapul. Éppen ezért támogatjuk az összes módosítót. Harkin asszony. Thank you, Madam Chair. I too will be very brief. Again, we can support the two dossiers. Um... Rövid leszek. Elnézést. kolléga után is felszólalhatnék. Szeretném elmondani, hogy a benyújtott javaslatok számításba veszik azt a valóságot, amit megtapasztalhatunk országaimban, a szociális helyzetet, a szociális helyzet romlását, a munkanélküliséget, a szegénységet, tehát annak a szükségességét, hogy sokkal nagyobb támogatást nyújtsunk szociális területen Tudom, hogy ez nem vett számot a költségvetés realitásaival, amelyek sajnos léteznek, tehát túlságosan alacsonyak a forrásaink. Ez nem felel meg a szociális helyzet romlásának, amely tapasztalható egyes országokban, többek között az én országomban is. Természetesen ezért védjük azt, hogy nagyobb figyelemmel forduljunk a szociális kérdések felé. Természetesen értem elnök asszonyunk álláspontját, amikor azt mondja, hogy ez nem realista. Nem realista a jelenlegi költségvetés szempontjából csupán, azonban realista a tényleges valóságot tekintetbe véve, amely egyes országainkban tapasztalható, például az én országomban is, csak ezt akartam elmondani. Köszönöm, Harkin asszony, mondja az elnök. Madam Chair, I'll be very brief as well. Again, we can support the two dossiers. Köszönöm szépen, egyetértek a két módosítást támogatni tudjuk. Támogatjuk a megfelelő költségvetési módosítási növelést, de Helmer is támogatom a 17-es módosítással kapcsolatban azonban van egy kis problémám, itt a globalizációs alap módosításáról beszél. Itt nem igazán látom, hogy miért kellene erre még külön kitérni, hiszen erre már egyszer kitértünk. Ami magát a költségvetést illeti, támogatjuk az eredeti költségvetési tervezet visszaállítását, az administratív kiadásokat azonban ne, növelését nem támogatjuk, viszont az aktív öregedésre vonatkozó módosításokat igen, azokat támogatjuk. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres... Ha nincs más hozzászóló, akkor áttérünk napirendünk négyes pontjára, amely ugye a szavazás. Mindenkinek itt van a szavazókártyája. Nos, igen, akkor szavazhatunk először a véleményről fogunk szavazni. A véleménnyel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy támogatni tudom az ötös módosítót és a hatost Helmer úr részéről, hogyha ezeket kiegészítésnek tekintjük. Felszólítom tehát önöket arra, hogy a véleményt, megfogalmazó véleményét kövessék, hogy ezeket a módosítókat kiegészítésnek tekintsük. Tehát az egyes bekezdés előtt Helmer ö, úr ö, módosítója, én ellene vagyok, ki támogatja ezt, ki van ellene, ki tartózkodik, nem fogadtuk el az egyes bekezdés második módosítóin ellenzem, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hármas módosító Harkin asszony részéről támogatom, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második bekezdés ötös módosító Helmer úr részéről én mellette vagyok, kiegészítésként ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító okafogyott, hatos módosító szintén elfogadható kiegészítésként, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 7-es módosító és 9-es okafogyata válnak, 8-as Rőter asszony részéről és Turonel asszony részéről, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, hogyha működik a gép, mindenki tegye be tehát a szavazókártyáját. Regnál asszonynak nincs szavazókártyája, és mellett a szavaz, nagyon jó. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Szerkasz úr. Tehát két szocialista pluszban. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 18-an ellene egy tartózkodással nem fogadtuk el tehát ezt. Szinte egy szavazaton. Stephen Hughes úr túl későn érkezett, de nem változtatta volna meg a dolgokat. A tízes módosító Figueredo asszony és Lőjárik úr részéről. Én tartózkodást javaslok, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nézzük meg. Ah, Elnézést, a kettes bekezdés után egy szóbeli módosítónk van Turunen asszony részéről, amelyet írásban megkaptak. Én támogatom, ezt ki támogatja, ellene tartózkodók elfogadva. Hármas bekezdés. 11-es módosító Helmer úr részéről én ellenzem, ki van mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük mégiscsak, megnyitom tehát a szavazást. Madame Regner est Regner asszony ellenzi. Mindenki szavazott-e? Lezárom a szavazást. Tehát 15-en mellett, a 23-en ellene, tehát elutasítottuk. Hármas bekezdés 12-es módosító, a zöldek részéről ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés után a 13-as módosító, én támogatom, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 4-es bekezdés után 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös módosító támogatom mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os módosító részemről mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös bekezdés 17-es módosító Helmer úr részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as módosító Helmer úr részéről, mellette, ellene, elutasítva. 7-es bekezdés 19-es módosító Helmer úr részéről én ellenzem, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 20-as módosító bizottasszony részéről ellenzem, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Ez egy nagyon rossz módosító, elnézést. Tout pivoté. Mindenki szavazott? Regner asszonynak nem volt itt a kártya, és a szavazat lezárom a szavazást 17-en. 17-17, tehát nem fogadtuk el. 21-es módosító Helmer úr részéről ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. A 8-as bekezdés után 22-es módosító a asszony részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig elektronikus szavazás következik a vélemény egészéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Regner asszony mellette szavaz. Lezárom a szavazást. 35-en mellette nulla ellenszavazat, két tartózkodás, tehát ezzel ezt a véleményt a költségvetésről elfogadtuk. Áttérünk most az ötös napirendi pontra. est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 megvan végre a legfontosabb rész a költségvetéssel kapcsolatban, és kezdjük a 6627-es módosítóval, és ki van mellette? Itt a számokról szavazunk, ellene. Újra kezdjük. 6627-esről szavazunk, tehát ki van mellette? Itt a számokról van szó, ellene. Ki tartózkodik? Nem fogadtuk el tehát a kommentár okafogyottá válik. 6632-esről szavazunk, számadatok. Itt a bizottság szövegének visszaállításáról van szó, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 6611-es őri úr részéről, ez okafogyottá válik, most pedig a 6612-esről szavazunk, számadatok őri úr részéről, ki van mellette, a jelentéstevő ellenzi. Előről kezdem, ki van mellette, 6612-es ellene. Tartózkodás, nem fogadtuk el. 6634-es, ki van mellette, nem kell ellenőrizni. 6634-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, elfogadva, javítja magát az elnök, 6635-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6613-as, 6635-öst ellenőrizzük. Tout le monde a pu voter, Madame Regner vote en faveur. Regner asszony mellette szavaz. Ezzel lezárom a szavazást. 21 mellette, 16 ellene elfogadva. 6613-as mellette, ellene elfogadva 6631-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 6637-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 6638-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6614-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6659-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6639-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6674-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6600 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6663-as mellette A 6663-ashoz tartozik egy szóbeli módosító, amely még egy kis pénzhozzáadásra teszi lehetővé. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 6621-es és 6640-es azonosak, de ezek okafogyottá válnak, mert megszavaztuk a 6663-ast. Szavazzunk tehát a 6622-esről, amely csak észrevételeket tartalmaz, ki van ezek mellett, a szociális alappal kapcsolatban ellene tartózkodás elfogadtuk. 6600 3-as őri úr részéről és a 6641-es részemről azonosak. Együtt szavazunk ezekről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ugyanezen a helyzet a 6615-ös és a 6642-essel, ki van mellette ellen a tartózkodás elfogadva. A 6675-ös Figyeredő asszony részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6616-os, 6643-as azonosak, tehát együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6662-es, 6604-es azonosak, nem, elnézést, 6662-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6604-es okafogyott, tehát szavazzunk a Le commentaire sur Eurel. Az öresz kapcsolatos kommentárokról a 6623-as módosítóban des amendements aux remarques. Az észrevételek mellett ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk őket. 6664-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6605-ös, 6-os, egy kiegészítéssel az aktív öregedéssel kapcsolatban mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan 6606-os. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 15-en ellene, két tartózkodás. Elfogadtuk. 6607-est visszavonták, 6624 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6628, itt tartalékba helyezést szavazunk meg, a jelentéstövő ellenzi mellette. Ellene, tartózkodás, úgy látom elfogadtuk de megnézzük, ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20 mellette 14-en ellene elfogadtuk, tehát akkor a kommentárokról szavazzunk. Szóbeli módosítással mellette, ki támogatja ezeket a megjegyzéseket ellene, még mindig nem látom, mellette, ellene, tartózkodás. A megjegyzéseket nem fogadtuk el. 66-29-et visszavonták, akkor most következik az A kompromisszum. Először a, szab, először a számok mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, megjegyzések mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-30 okafogyott. B kompromisszum mellett, a számok mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, megjegyzések mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-31 okafogyott, 66-17-es következik, a jelentéstevő támogatja mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-73 okafogyott, 66-25 okafogyott. Nem. Szavaznunk kell a 6625 ös megjegyzéseiről. Mellette, megjegyzések, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6667 okafogyott 6646 összevont 6618 őri, mellette, én támogatom, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-71 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-26 Ott a számokról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megjegyzések mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hat volt 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-69-ben okafogyottak a számok, jönnek a megjegyzések. Mellette, megjegyzések mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 66-20 okafogyott, ugyanúgy, mint ahogy a 66-48, 66-49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-60 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-08, 66-51 egyforma mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-70 számok mellette ellene tartózkodás elutasítva, a megjegyzések oka fogyotta. 66-60, ezt már lefettük az A kompromisszal, 66-01 a B kompromisszummal lefettük 66-09, 66-53, oka fogyott, mert a B kompromisszumot elfogadtuk. Most Következik a 6609, 6653, ezek azonosak. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következik a 6654 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6658 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6655 mell... nem, de mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6602 számok mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, megjegyzések a szóbeli módosítással, amit javasoltam önöknek, hogy Bula úr módosítását is beleventjük a vállalkozások és az innováció támogatása mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-66 fogyott, 66-56-ot visszavonták, 66-57 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-10 és 66-52 azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A számokat eh, megszava- számokról szavaztunk tehát, de még a záró szavazás nem történt meg. Következik a következő napi rendi pont, én blogban szavaznék, hogyha lehet az globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről szóló 1, 2, 3, 4 esetről, mindegyik Hollandiára, Hollandiára vonatkozik, unblockban, de blogban szavazunk erről a négy kérelemről mellette, ellene tartózkodás, ezeket elfogadtuk szinte egyhangulag. Volt azért néhány kis ellenkezés. Köszönöm szépen. És most átadom a Lin asszonynak, átadom az elnökletet. vote on Mr. Dearden's report has been Dördön úr jelentését elhalasztottuk eh, október 6-ára, de az eszmecserét lefolytatjuk a kompromisszumos javaslatokról. Az egyik probléma, eh, probléma az a kapcsolatban, hogy nem fogunk szavazni, az, az, hogy a kompromisszumok nincsenek meg angolul. Nagyon sok eh, frakciónak problémái lesznek azzal, hogy biztosítani lehessen, hogy jól menjen le a szavazás a kompromisszumos javaslatokról. Köszönöm, hogy Delden úr ezt figyelembe veszte, és ezért került sor a szavazás elhalasztására. De a kompromisszumokat most át fogjuk tekinteni, és ahogyan már többször elmondtuk, a szavazást halasztjuk csak el. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, elnézést. Először is visszatérnek egy pillanatra az ütemtervre és az eljárási kérdésekre. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy elfogadják ezt a e, halasztást, mert ezzel szerintem hozzájárulunk a jelentés minőségének javulásához. Emellett e, lehetőséget nyújtunk arra, hogy a az összes fordítás elkészüljön, és így mindenki meg tudja a kompromisszumokat, illetve a jav vizsgálni. Mindazonáltal egy olyan ütemtervet kell betartanunk, ami mégis lehetővé teszi azt, hogy október elején a szakbizottságban elfogadjuk ezt a jelentéstervezetet. Még akkor is, hogyha a plenárison való szavazást novemberre halasztjuk, vagyis az első október 17-i fórum találkozó utára, amely Varsóban lesz, még akkor is azt gondolom, hogy szakbizottsági szinten mindenképpen le kell zárnunk ezt a témát. Ez az ütemterv és ez az eljárás nagyon fontos, hiszen kifelé jelzést kell küldenünk a parlament részéről, ami a globális kontextust illeti, rendkívül fontos, hogy ez a jelentés újból erősítse azt az elkötelezettséget, hogy a szegénység elleni harc nem állhat második helyen a költségvetési szigorítások mögött. Tehát ez nagyon fontos, továbbra is napirenden kell tartani ezt a témát. Különböző témák fölvetődtek a szakbizottság részéről a jelentéssel kapcsolatban, és ezek visszatértek újra szerepelnek a szegénység elleni harc eh, európai eh, platformjáról szóló vitában. Azt hiszem, hogy ez a jelentés többletértéket eh, tartalmaz. Ez közép, sőt, akár hosszú távon is, akár 2020-ig is meghatározhatja a kereteket. És így olyan célkitűzéseket is magába tud vonni, amelyek egy kicsit messzebb mennek, mint az, amit a konkrét jelentés tartalmazott. Erre majd még ki fogok térni. Hogyha egyes pontokban nem sikerült előre lépnünk, akkor ez bizony csalódást jelentett számunkra és a megfigyelők, illetve az európai polgárok számára is. Ami a gyakorlati kérdéseket illeti, 396 módosítást kaptunk, tehát ez nagyon megnehezítette a munkát. Igyekeztünk kompromisszumos javaslatot kidolgozni, 45-öt. Ezek kb. 230 módosítást fednek le, de még marad 160-170 módosítás, de minden esetre ez lehetővé teszi, hogy a jelentést egy kicsit, és a módosításokat egy kicsit világosabbá tegyük. Ezen javaslatok, kompromisszumos javaslatok nagy része nagyobb, nagy konszenzus tárgyát képezi, főleg azokat a módosításokat, gondolom itt, amelyek a méltányos munkát támogatják, az idősebbek, hajléktalanok, fiatalok, fogyatékkal élők támogatását, tehát aki nagy nagyon sebezhető csoportok támogatását, aztán a monitoring, a szerénységi platform támogatása, az európai és a nemzeti költségvetések szerepe, ezek aztán az alapjogok, az oktatáshoz való jog és a lakhatáshoz való jog és egyéb kérdések szerepelnek a módosítások nagy részében. Ezekből kompromisszumos módosítás, módosítás nem volt nagyon nehéz létrehozni, de volt néhány olyan téma, amelyek problematikusabbak voltak, ezekre már kitértem, a módosítások benyújtásakor, vagy azok vitájakor, de bízom abban, hogy sikerül majd megoldásra jutnunk. Ne felejtsük el, hogy már milyen tárgyalásokat folytattunk, egyeztetéseket folytattunk, és már bizonyos konszenzusok kialakultak. Konkrétan gondolok itt bizonyos vélemény eltérésekre egyes témákban, Eh, amelyekben én a eh, középutat választanám az, eh, az Európai Bizottságnak a jogszabályalkotó kezdőlatban aztán az SSIG keret irányelv jogi keretével kapcsolatban, aztán a a harmadik országokból érkező munkavállalók jogaival kapcsolatban is merültek fel véleménykülönbségek. Aztán a szegénység és a gazdasági kormányzás összefüggéseit még egy kicsit finomítani kell a szövegben, hogy megoldásra tudjunk jutni. Minden esetre azt mondhatom, hogy nekem az az érzésem, hogy kifejezetten konstruktív vitákra került sor. Köszönöm. Thank you. Uh, any other speakers to come? Kíván valaki ehhez hozzászólni a Darden jelentéshez? Hogyha nem, Figyelédó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Darden képviselőtársam a kollégáival, munkatársaival együtt kiváló munkát végzett, nagyon pozitívan értékeljük a teljesítményét. Szeretnénk valamennyien megtalálni a közös nevezőt a különböző vélemények, álláspontok között. És ennyiben az az értelmezésünk, hogy helyes a, halaz, a szavazás elhalasztása, ahogyan ezt több kollega is kérte. Itt több időre van szükség, hogy le lehessen fordítani a kompromisszumos javaslatokat. Ez nagyon fontos, hiszen ha ezt a közös nevezőt meg akarjuk találni, akkor kompromisszumokat kell kidolgozni. De ahogyan Darden úr ezt maga is kihangsúlyozta, természetesen vannak olyan véleménykülönbségek is, amelyeket nem lehet igazából csak az itt elvégzett elemzéssel megmagyarázni, azaz azzal, hogy nőtt a szegénység, nőttek az egyenlőtlenségek. Itt inkább más tényezőkről van szó. Meg kellene nézni, hogy mik a kiváltó okai ennek a helyzetnek nő a szociális igazságtalanság, nő a szegénység, és természetesen a parlamenti képviselőknek eltérő véleménye van ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ezért um, elég nehéz lesz majd bizonyos módosító indítványokat uh, támogatni. És egyik másik uh, kompromisszumos javaslatot is nehéz lesz uh, támogatni, bár valószínűleg a legtöbb kompromisszumos javaslat alatt mögé majd felsorakozik egy többség. Szinte, szinte mindegyik módosító esetében elképzelhető ez. A szegénység okai. Azt hiszem, hogy erre ugye nem találtunk még üdvözítő megoldást, hogy feltárjuk az okokat. Nyilvánvalóan fennállnak ezek az okok, és ezért nem tudjuk megszüntetni a szegénységet a különböző megszorító intézkedések, a takarékoskodásra irányuló tervek még azt is leépítik a szociális államból, ami eddig még talán megmaradt belőle, ezért most már szinte elviselhetetlen módon súlyosbodnak a problémák, tovább nő az igazságtalanság, a szegénység, és ezen a helyzeten ez a jelentés sem fog változtatni. Vannak a politikának más területei, ahol ugyanis nem változtatnak a meghozott intézkedéseken. Tehát a hozzáállásunk egyrészt pozitívan értékeljük a kollega nagyon jó munkáját, másrészt viszont az európai politikát muszáj erőteljesen bírálnunk, mert ennek az eredménye végül is mégis az, hogy nő a szegénység, mélyül a szegénység és több az igazságtalanság. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, aki tanúbizonyságot tett nagyon jó együttműködésről az árnyék jelentéstevőkkel. Sajnálatos, hogy a sürgőség ellenére nem kerül sor erre a szavazásra erről a jelentésről, mert fordítási problémák merültek fel. Azt hiszem, hogy ma egy olyan pillanatot élünk, amikor az Európai Parlamentnek emlékeznie kell szerepére. Az első konferenciával kapcsolatosan, amely ugye október 16-án kerül megrendezésre, a parlamentnek erős jelzést kell adnia tehát az első konszenzus konferencia után a parlament jelentését nem fogadják el, és ezt sajnálatosnak tartom, ami a jelentést illeti. Én egyetértek ezzel, úgy vélem, hogy a szegénység kérdése az összes tagállamnak fontos, ugyanakkor a gazdasági válsággal, a szociális válsággal szemben kötelességünk van, felelősségünk, hogy védjük a leggyengébbeket közöttünk, akiket nem szabad kizárni társadalmainkból. És nem szabad a segítséget kapók néven illetni őket, hiszen itt főleg az emberi méltóságról van szó, és a jogok egyenlőségéről, a lakhatást illetően, a munkát illetően, a közszolgáltatásokat illetően, hogyha valóban szociális Európával akarjuk ezt az Európát változtatni, akkor erre kell figyelnünk, és azt hiszem, hogy ez a jelentés egy első jelzés a parlament részéről a tagállamok felé, hogy ebbe az irányba cselekedjenek. Köszönöm. Um, can I say on my behalf? Én az ALDE frakció árnyék jelentéstevője vagyok, és ebben a minőségében is szeretném megköszönni ezt a jelentést, amelyet nagyon értékes, fontos jelentésnek tartunk, és nagyon fontos, hogy jól sikerüljön ez a jelentés. Ezért kompromisszumokat kell találnunk, az eltérő véleményeket össze kell fésülni, a hajléktalanok szegénysége is fokozódó probléma, egész Európában, és a szegénység elleni cselekvési nappal kapcsolatos módosítókat még nem sikerült lefordítani. Az árnyékerentéstevők találkozóján elfogadtuk azt, hogy hosszabb időre is az Európai Unió kell, hogy foglalkozzon a szegénység problémáival. Október 16-a lesz az akciónap a szegénység ellen, azután novemberben, talán a második, november másodikán megint a plenáris ülésen is foglalkozunk ezzel. Tehát hosszú ideig velünk marad a szegénység problematikája, és ez a jelentés is még sokáig sokáig napirenden marad. Még egy-két észrevételt elmondanék az árnyékelentéstevők ülésén, mik hangzottak el a kompromisszumokkal kapcsolatban. Ugye Figurédő azt, hogy meghallgattuk, hogy milyen vélemény a megszorító intézkedésekről. Szerintem ezeket nem úgy kell tekintenünk, hogy most bíráljuk-e a megszorításokat vagy sem, mert ezek a valóság, megszületnek ezek az intézkedések, tehát foglalkoznunk kell velük. Örülök annak, hogy az elkompromisszum megszületett, nem csak a nők viselik a felelősséget, hanem a férfiak is, különösen, hogyha gyermekeik vannak, és ezt itt sikerült jól megfogalmazni. Javasoltam az N, N kompromisszumban, nem tudom, hogy ezt végül is elfogadták-e, hogy az 1-8 közötti módosításokról is szavazzunk majd a kompromisszum kapcsán. Talán ezt el tudják fogadni a kollégák. Az élelmiszer elosztásának a kérdése kapcsán ezt a kérdést még részletesebben meg fogjuk vizsgálni, ha elkészülnek az angol fordítások. Persze valamennyiünk számára, akik az angolból dolgozunk, nagyon nehéz itt fordítás nélkül dolgozni, Nekem van, van ugyan, megvan ugyan a fordítása, mert a saját munkatársaim ezt, ezeket elkészítették, de eltérő fordításokból dolgozunk, és itt a nüanszok, a részletek is számítanak csak így tudunk majd valami értelmeset kihozni a sok véleménykülönbségből. A P van, a társfinanszírozásról van szó, ezzel kapcsolatban is vannak problémák, és itt van persze a irányelv kérdése. Szerintem nagyon fontos, hogy ne legyen tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a keretirányelvel is tovább foglalkozzunk, és valószínűleg nagyobb támogatást kap majd a jelentés. A minimum jövedelem kérdése. Én ezt nagyon támogatom, hogy legyen minimális jövedelem. Figyérédő asszony jelentése, jelentésének ez a tárgya, de ezt a legjobb gyakorlat cserével lehet előmozdítani, és hogyha jogalkotási javaslatok születnek a minimál jövedelem bevezetésével kapcsolatban. Persze itt is a frakciók közül többen nem támogatják ezt. Szerintem többségi, túlnyomó többségi támogatást szeretnénk biztosítani, és hogy európai szinten úgy foglalkozzunk a szegénység kérdésével, hogy ez a jelentés majd egyfajta referenciaként, benchmarkként szolgálja mindenki számára, aki azt vizsgálja, hogy mik az Európai Parlament céljai a szegénység visszaszorításával kapcsolatban. Hogyha meg lesz tehát az összes nyelvre a fordítás, akkor e, többen részt tudnak venni majd a e, megbeszéléseken. De már most is köszönöm azoknak, akik eddig is dolgoztak ezen. Fantasztikus volt az együttműködés az összes e, árnyékjelentéstevő között szerintem remekül dolgoztunk eddig együtt, és ezért Dárden úrnak is nagy köszönettel tartozunk. Dörden úrnak visszaadom a szót, hogy akkor zárja le ezt a kérdéskört. Merci. Merci pour les, les trois interventions. Köszönöm a három felszólalónak. Azt hiszem, hogy adottak a feltételek ahhoz, hogy előre lépjünk, hogy elérjük azt, hogy ez a jelentés egy erős jelzés legyen, hogyha a parlament ezt elfogadta volna október 17 előtt, az jobb lett volna, még jobb lett volna, de azt hiszem, hogy ami valóban fontos, az az, hogy a bizottság fogadja el, hiszen ezzel már egy erős jelzést küldünk túl a tartalmán. Azt hiszem, hogy van itt egy olyan szándék, hogy mindenki szemre megvilágítsuk, hogy szükséges a szegénység ellen küzdeni, és az emberi méltóságot megőrizni, hogy ezt valamennyi felszólal kiemelte. Két hét múlva azt hiszem, hogy meg lesznek a fordítások, és a francia változat, illetve az angol változat alapján dolgozhatunk majd, hogy aztán a javasolt időkeretben bevégezzük munkánkat. Köszönöm. Thank you very much. And then we move... Köszönöm szépen. Mehetünk tovább rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Nem tudom még véglegesen megmondani, hogy eh, mikor szavazunk majd a plenárison erről a jelentésről, a szakbizottságban októberben. A következő eh, napi rendi pontunk a 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozó munkai biztonsági és egészségvédelmi stratégia félidős értékelése. Karima Derinek az előadónak adom meg a szót. Köszönöm, Elnök asszony, tisztelt kollégák! Az egészséghez való jog alapvető jog, valamennyi európai polgár élvezi a munka jogi garanciáit, az, az egészség, a biztonság és a méltóság megőrzésére vonatkozóan. Jó lenne, ha valamennyien kötelezettséget vállalnánk ezek megvalósítására, ezért a szakbizottságunknak emlékeztetnie kell erre, hogy itt az ideje arra, hogy az élet minőséget és a jólétet a munkahelyen javítsuk. Ez egy kulcsfontosságú pillanat, amit most átélünk, a gazdasági válság, a szociális válság. Éppen ezért a politikai hatalomnak egy nagyon erős üzenetet kell küldenie azt illetően, hogy véget vessenek a munkahelyi szenvedésnek, ártalmaknak, egyre növekszenek a krónikus egészségügyi problémák a munkahelyen, a pszichoszociális problémák, mint a stressz, vagy akár a kizsákmányolás, a, amelyet a munkahelyeken valósítanak meg, a, például a kirekesztés, zaklatás és egyéb formákban nagyon sokat gondolok azokra az alkalmazottakra, munkavállalókra is, akik kétségbe esett körülmények között élnek, akik nehéz, nehézségekkel szembesülnek munkahelyükön, és a munkai kapcsolatok nagyon erősen romlanak ilyen helyzetekben, és gyakran ezek a személyek a munkájukon követnek el akár öngyilkosságot, és ez természetesen tragikus következményekkel jár az illető személyek családjára vonatkozóan is. A ö, rák az első halálozási ok. 168 ezeren halnak meg évente Európában olyan személyek, olyan okok miatt, amelyek a munkához kapcsolódnak itt volt nemrégiben az élelmezési ö, ö, válság ezzel az uborka baktériummal. Ez is felveti a kérdést, hogy hogyan lehetne megmenteni ezen személyek életét a munkahelyen. A 2007-2012-es stratégia több utat is meg világított erre vonatkozóan, hogy hogyan lehet előrelépni ezen a területen, de nem szeretném önök elől elrejteni azt a véleményemet, hogy nem vagyok elégedett ezzel. Hiszen vannak itt bizonyos következetlenségek, illetve feledékenység, így például az munkahelyi egészségpolitika és az egyéb állami szakpolitikák közötti kapcsolat hiányzik, a környezet, a közlekedés, az oktatás, az egészségügy vagy az energia területét említhetném. A vegyi és biológiai kockázatok megvizsgálása is nagyon fontos, így a RICS jogszabály végrehajtása, itt kötelező célkitűzésekre van szükség a munkaügyi felügyelet tettek tárgyában, hiszen soha nem foglalkoztak egyesek a munkaidő kérdéseivel, az a tipikus munkák problémáival, az éjszakai munkavégzéssel, vagy a nem folyamatos munkavégzéssel, és ezek számú áldozatai az ilyen munkaformáknak a nők és a fiatalok. Meg vagyok győződve arról, hogy a közösségi joganyag a munkai egészség és biztonság tárgyában ez a fő célja az európai, a szociális Európának. Különleges irányelvek vonatkoznak erre, ambiciózus irányelvek erre a témára, specifikus ágazatokra. Emlékeztetnék arra, hogy a bizonytalan munkakörülmények a munkahelyeken szintén kockázati tényezőt jelentenek, és itt a legkevesebb forrással élő munkavállalókat sújtja ez leginkább, például az iparban az alvállalkozókat, így például a kitettség a vegyi anyagoknak, a pszichoszociális kockázatoknak való kitettség, ilyen problémák. A szociális Európa felé haladva, hogy mondtam, ezen joganyagot még további ambiciózus irányelvekkel kell kiegészíteni, pontosan meghatározott ágazatokra vonatkozóan, és ehhez kérem az önök támogatását új irányelvek tekintetében, hogy nagyobb legyen a következetesség, a hatékonyság az európai jogalkotási keretben. Nem minden a jogalkotás, mindezt, mindebbe be kell vonni a szociális partnereket és a munkavállalókat is. Tehát valamennyi eszköz, amit kidolgozunk, az összes munkavállalóra vonatkozik státuszuktól függetlenül, hogy emlékeztessük őket arra, hogy jogokkal rendelkeznek. Végezetül szeretném pontosítani, hogy a cél az, hogy a munkahelyi biztonságot és egészséget javítsuk, de ez egy mindkét fél számára előnyös folyamat hiszen az ilyenfajta gyakorlatok előnyösek négy területen, mégpedig személyes előnyökkel járnak, ugyanakkor gazdasági és szociális előnyökkel is. Nagyon egyszerű itt a kulcs szó, hiszen a ö, munkahelyi biztonság és egészség romlása sohasem véletlen. Itt mindenféleképpen politikai szándékra van szükség, hogy ezt megakadályozzuk. Azt hiszem, hogy a szakbizottságunknak ö, van arra készsége, hogy cselekedjen és ö, hatalmát megerősítse. Köszönöm. Köszönöm szépen. Repti asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek Karima Karimá Deli kolléganőmnek szeretném megköszönni ezt a kitűnő jelentést. Véleményünk szerint a jelentés a legtöbb fontos kérdéssel foglalkozik. Kiváló alapja lesz ez a további munkának, és szinte minden említett felvetéssel egyetértek, amit az előbb hallottunk az előadótól. Két javaslatot szeretnék most kiemelni, amelyek eh, szerintem valóban kitűnőek. Az egyik a eh, pszichés megbetegedésekre vonatkozó jogalkotási javaslat, a másik pedig az, hogy védelmet kell biztosítani mindazoknak, akik alvállalkozóknak dolgoznak. Nagyon lényeges, hogy védjük azokat a munkavállalókat, és felhívjuk, akik ilyen minőségben dolgoznak, és felhívjuk a figyelmet arra, hogyha jogszabálysértésekre kerül sor. Nagyon jó lenne világosá tenni azt is, hogy a tagállamoknak támogatást kell nyújtani a jogalkotás területén, jobb munkai jogszabályokat kell megalkotni, amelyek jobban védik az ilyen alvállalkozóknál munkát végző munkavállalókat és a támogatás, pénzügyi támogatás is kell, hogy legyen, például a kutatási keretprogramból is lehetne ilyen kezdeményezéseket támogatni, hiszen ott is szó van kísérleti projektekről, kezdeményezésekről, amelynek a célja az, hogy jobb intézkedésekkel erősíteni lehessen a munkai biztonságot és védelmet. A hatodik kutatási keretprogramban is voltak ilyen kezdeményezések. Egy másik dolog, amit Karima is kihangsúlyozott, az volt, hogy a szociális partnereket és a munkavállalókat be kell vonni a munkába, tehát az ő részvételüket biztosítani kell azokban a testületekben, amelyek, amelyek a munkahelyi biztonsággal és egészséggel foglalkoznak. Az európai Uniónak is megvannak a megfelelő munkavédelmi szervezetei, itt is biztosítani kell a szociális partnerek, a munkavállalók részvételét. Fontos az is, hogy a vállalatokat kötelezzük arra, hogy egész konkrét intézkedéseket hozzanak, betartsák a munkabiztonságára vonatkozó előírásokat. Ez a kötelezettség tulajdonképpen ösztönző jellegű is lehet. Tehát egyrészt ösztönzőket is létre kell hozni, másrészt, ha jogszabálysértés van, azt szankcionálni kell tudni. Különösen azoknak a munkavállalóknak a biztonságára és az egészségére, akarunk koncentrálni, akik fogyatékossággal élő munkavállalók, ők kitüntetett figyelmet érdemelnek. Ugyanígy kiemelten kell foglalkoznunk a hátrányos helyzetű munkavállalókkal. a közbeszerzéssel kapcsolatos szabályokat, előírásokat pedig úgy kell alkalmazni, hogy valóban azok a vállalatok élvezenek előnyt, amelyek betartják a munkavédelmi előírásokat, és akik kivonottan támogató, építő jelleggel járnak el, és a munkavállalók érdekében járnak el a munkavédelem területén. Vannak olyan munkavállalók, akik az új technológiákra szakosodott vállalatoknál dolgoznak, ahol például új vegyi vagy biológiai termékekkel is dolgoznak. Mindig vannak ilyen új divat témák, és ezekre is már előzetesen gondolnunk kell, tehát nem csak a mával kell foglalkoznunk, hanem egy kicsit ki kell tudnunk tekinteni a jövőbe is. Azt hiszem, hogy többet erről nem is kell elmondanom. Képviselőtársam jelentése valóban kiváló. Talán még egy záró gondolatot, ha megengedik. Már beszéltem nagy vonalakban arról, hogy számomra melyek a legfontosabb pontok a jelentésben. Talán ebből az irányba mutató néhány módosító indítványt is be fogok nyújtani. A munkavállalók, a munkahelyi biztonság és egészség rendkívül fontos kérdések számomra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és Karimával és a többiekkel szeretnék majd jól együttműködni. Köszönöm szépen. Koferáti úr következik. Köszönöm szépen. Bach úr, és aztán Koferáti úr következik. Köszönöm szépen a kiváló jelentést. Azt gondolom, hogy ez kifejezetten eh, kiegyensúlyozott és nagyon átfogó. Mégis elég sok eh, egy-két dolgot még hozzá lehet eh, fűzni. Az egyes frakciókban vannak véleménykülönbségek, ezekre, ezekre ki kell térnünk. Kerem, Deli külül kifejezetten fontosnak tartja az alvállalkozók körét. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz terület, nagyon nagy problémák merülnek fel az alvállalkozókkal kapcsolatban. Nem csak egy alvállalkozóról van szó, hanem általában ez egy alvállalkozói lánc, amelyel szembenézünk, és egy szinte vége érhetetlen láncolatról van szó. Itt mindenképpen tisztázni kell, hogy kire gondol. Aztán a különböző, az egyes tagállamokban meglévő különböző biztonsági kultúra e, is létezik, erre is ki kell térni a jelentéssel. Az adatok e, gyűjtése mindenképpen fontos e, fejezet, itt eh, én úgy gondolom, hogy a legjobb gyakorlatok eh, cseréje és a következetes politika, a többi politikai részterülethez kapcsolódó következetes politika is fontos, ezekre kellene hangsúlyt helyezni. Emellett eh, én jónak tartom ezt a ezt a szempontot, hogy a munkaügyi felügyelet erősítése fontos, Semmi értelme jó törvényeket hozni, hogyha később nincsenek, nincs ellenőrzés és nincsen szankció a törvényszegés esetében. Ugyanígy pozitívnak tartom azt, hogy említette az új technológiák kockázatait, különös tekintettel az élelmiszer technológia területén, illetve a nanotechnológia területén, elnézést, itt nagyon sok nagyon sok vizsgálatot kell még végezni, hiszen ez a jövő technológiája, és ezért sok kockázatot is rejthet, mivel még annyira új. Aztán a munkahelyi stressz is nagyon fontos szempont, nagyon sok példát lehetne mondani. Nagyon sok példa azt mutatja, hogy ez egy nagyon fontos téma, rengeteg pszichoszociális és, és egészségügyi káros hatása lehet a munkahelyi stressznek. A kilences ponttal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy hogy itt ez nem teljesen világos számomra, itt még tisztázni kellene egy-két dolgot, ugyanez érvényes a 30-as pontra is. Azt is szeretném elmondani, hogy statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok baleset történik a munkahelyre vezető és a munkahelyről vezető úton. Általában a munkahelyi balesetekre koncentrálunk, de az oda és onnan vezető úton is nagyon sok baleset történik, és ez összefügg a közúti biztonság kérdésével, a nemzetközi statisztikákban is fontos téma ez. Várom az együttműködést Azt hiszem, hogy nagyon sok vitára kerülhet majd még sor a javaslatok elfogadása során, és várom az együttműködést, ahogy mondtam, elnök. Köszönöm szépen, Koferáti úr. Grazie Presidente, voglio ringraziare anch'io la collega. Köszönöm, elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani Deli kolléganőnek ezért a szenvedélyességért, valamint az érvekért, amit alkalmazott, hogy javaslatát bemutassa. Nagyra becsültem hajlandóságát és figyelmét is. Sok dolog között, amelyek elhangzottak, két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az alvállalkozásra vonatkozik. Ez egy olyan jelenség, amely nagyon megerősödött az elmúlt időkben, és még inkább megerősödött a válság után, mert nagyon sok termelőrendszer annak érdekében, hogy a költségnövelést kezelni tudja, vagy esetleg a konfliktusokat a piacon. Nos, ennek érdekében elég könnyedén kezdte alkalmazni az alvállalkozás gyakorlatát. Azt hiszem, hogy annak érdekében, hogy a munkavállalók akik ebben a hosszú láncolatban részt vesznek, őket biztosítani tudjuk. Nos, az a kötelezettség lenne előírandó a képviseletek, képviselői szervezetek részéről, mind a vállalatok, mind a munkavállalók körében, hogy minden ö, tényről értesüljenek, amely az adott tevékenység célját illeti. Hiszen az alvállalkozásban végzett kis tevékenység aztán részét képezi a következő szakaszokban egy adott szolgáltatás vagy áru vagy termék létrehozásához, és e tekintetben a tudás, az ismeret egy feltétel lenne a kockázatok, veszélyek megelőzése érdekében. És még egy szó a e, tudásról. Amikor a megelőzésről beszélünk, akkor nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy a megelőzés azokra személyekre vonatkozik, arra vonatkozik, hogy a, az adott személyeket megvédjük bizonyos kockázatoktól, az adott termék előállítása során. Én azonban azt hiszem, hogy a biztonsággal kapcsolatos kutatást kell ösztönözni egészen a tervezés folyamatától, folyamatától kezdve egy új terméket illetően, tehát nem utólagosan, hanem előzetesen amikor a specifikus kutatás az új termelésről, termékről már megkezdődik, akkor hogyha akkor alakítunk ki jogszabályokat, amikor ez a tervezési folyamat meg lezárult, az már nem, kev- nem elég hatékony. Ehelyett a biztonságra, való kutat, biztonságra vonatkozó kutatást már egy korábbi szakaszban ösztönözni kell. Tehát egy olyan jogszabálytervezet, ami itt felmerült, az adott forrásokkal együtt a kutatási tevékenységre vonatkozóan ilyen értelemben bizonyosan hasznos lenne. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Hirs, Hirsasszony. Köszönöm, elnök asszony. Jürgen Kreitzmann árnyék előadót képviselem, aki ma sajnos más elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni. A nevében is köszönöm a jó együttműködést és a jó jelentést. A munkavédelem, munkahelyi egészség és biztonság nagyon fontos számunkra. Támogatjuk azt a felhívást, hogy nagyobb erőfeszítésekre van szükség Európában. Ezzel együtt tisztában vagyunk abban, hogy az EU kompetenciáin belül mozoghatunk csak, és tiszteletben kell tartanunk a szubszidiaritás elvét. Ezért a megoldás nem lehet mindig jogalkotási javaslat, már csak azért sem, mert más ugyancsak hatékony eszközök is rendelkezésünkre állnak. Ezen a területen már sokat sikerült elérni, ez a bizottság félidős jelentéséből is kitűnik. Olyan több intézkedés megszületett, csökkent a munkahelyi balesetek száma, és hogy ez mennyiben magyarázható a romló gazdasági helyzettel, ezt még a bizottság sem tudja számokkal alátámasztani. Mi nem akarunk részt venni ilyen spekulációkban, de kérjük azt, hogy a lehetséges összefüggéseket próbálják meg feltárni további elemzésekkel. Egyetértünk az előadóval a tekintetben is, hogy egyetemes jog az egészséghez és a biztonsághoz fűződő joga munkahelyen a be nem jelentett tevékenységekkel kapcsolatos felhívásokra reagálni kell, és hogyha egy munkaadó jogszabályt sért, akkor hát nehezen hagyja magát meggyőzni arról, hogy legalább a munkavédelmi előírásokat tartsa be, ha már feketén foglalkoztat valakit, ezért etéren is határozottabb fellépésre van szükség. A a munka és pihenőidőre vonatkozó szabályokat sem tartják be mindig a munkaadók, és itt sokszor a modernkor valóságát nem igazán értjük már meg, új szabályokra van szükség. Nem szabad olyan célt kitűznünk, hogy majd mindent a jövőre tolunk tovább fog nőni ennek az egész kérdéskörnek a jelentősége, és meg kell találnunk a legjobb reagálási módot ezekre a problémákra. Óvunk attól, hogy elsietett következtetéseket vonjunk le, és kérjük a bizottságot, hogy mindenek előtt alaposan elemezze ezt a kérdéskört Szeretnénk, hogyha a jelentés további viták számára jó alapot jelentene, és már most örömmel várom a jó együttműködést a kollégákkal. Köszönöm szépen. Szér, majd Engel kollégák. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentést is. A jelentés célja nagyon fontos, munkai egészség és biztonság. Ennek kapcsán néhány dolgot szeretnék kiemelni. Elég sok az új jogalkotási javaslat, de szerintem talán fontosabb lenne megvizsgálni azt, hogy a jelenleg irányelveket hogyan hajtják végre, ahelyett, hogy mindig új jogszabályokra tennénk javaslatokat a munkahelyi biztonság és védelem kérdéskörének a jó kezelése a munkahelyen fontosabb, mint hogy mindig új jogszabályokat akarunk megalkotni. Gondoskodjunk arról, hogy ami már jelenleg létezik, jogszabály, irányel, vagy ezeket legalább hajtsák végre, ültsék át megfelelően, a, ütessék át megfelelően a tagállamot. Egy Kicsit csalódott vagyok, tehát ezzel kapcsolatban, hogy olyan túl sok az olyan javaslat, amelynek a célja, hogy új és új jogszabályokat alkossunk. A jelentésben sehol nem látom azt, hogy a munkavállalók maguk is felelősek a munkahelyi biztonságért és egészségért. Tulajdonképpen ők a legfontosabb szereplők az egész kérdéskör kapcsán hogyan tartják be ők a szabályokat. Ez is egy olyan dolog, amelyről említést kellene, hogy tegyen a jelentés. Egy harmadik dolog. Az előadó sokszor általánosít olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint az alvállalkozói láncok, a távmunka, a KKV-k. A EU országokban eltérőek a kultúrák, nem minden alvállalkozói eh, lánc eh, működik eh, jól, és a táv munka nem mindig rossz. A KKV-kkal kapcsolatban a KKV-k többsége számára, a kkv többségében a munkahelyi légkör jobb, mint a nagyvállalatoknál, tehát óvnék az általánosításoktól. De másrészt azt hiszem, hogy az elődő nagyon jó munkát végzett, és én is örömmel várom a jó együttműködést a jelentés kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Engel úr, és utána Lampert asszony. Engel úr. Kedves kollégák, kiváló alapja lesz a további munkának ez a jelentés, erre lehet építeni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a túlzott hosszú munkaidő és a túl kevés pihenőidő összefüggését is kiválóan ismerteti ez a jelentés. Kreutzmann úr álláspontjával ellentétben én úgy gondolom, hogy az egészségre jelentő veszélyek közül az egyik legfontosabb tényező az, hogy nem tartják be a pihenőidőt, és a különösen nagy stressznek, terhel, megterhelésnek, fizikai megterhelésnek kitett munkavállalók egyszerűen nem tudják kipihenni magukat. A pihenőidő nem csak a jogalkotók agyszüleménye, hanem hát felismertük azt, hogy mennyire fontos az, hogy az emberek ki tudják pihenni magukat. Ezért a jelentésben erre egy kicsit részletesebben ki kell kellene térni. Szeretnék utalni arra is, hogy talán javítani lehetné a jelentést annyiban is, hogy az elmúlt tíz évről pozitívabban szólnánk. Az elmúlt tíz évben az izomzat, vázizomzat kapcsolatos kutatások, erre kutatások kimutatták azt, hogy exponenciális mértékben megnőtt a pszichoszomatikus és izomrendszer működésével összefüggő betegségek aránya. Nagyon örülnék, hogyha ezzel a kérdéssel kapcsolatban is észszerű kompromisszumokat alkotnánk meg. Köszönöm szépen, Lempert asszony. Thank you. Well, not surprisingly, I think... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégámnak ezt a kiváló jelentést, ez persze nem meglepetés. Egy-két dolgot szerettem volna felvetni, az itt elhangzottakkal kapcsolatban is, és ezen kívül is van itt egy-két terület, ahol egy kis tisztázásra lenne szükség. A kollégánk a munkavállalók felelősségéről beszélt, természetesen nekik is felelősségük az, hogy betartsák a, a szabályokat, de a munkaadóknak is felelősségük ez. Melyek azonban az elvárásai a munkavállalónak az egészség, munkahelyi egészségre vonatkozóan? Tudjuk, hogy nagyon sok akár tagállami jogszabály is van a témával kapcsolatban, Mindennek hatása van az oktatásra, akár az iskola rendszeren belül, akár az munkahelyi, a munka élet, munka világára való felkészítésként. Nagyon sok tanulmány azt mutatja, hogy főleg a fiatalok nem igazán tudják, hogy mi a jó gyakorlat a munkahelyen. Nem igazán tudják, hogy a szabályokat betartják-e a munkaadók, vagy nem. Ez az egyik terület. Emellett fel kell ismernünk azt is, hogy a mai életmód eh, szerint eh, az emberek eh, többször váltanak munkahelyet, egyrészt mert ez a saját akaratukból, vagy azért, mert erre vannak kényszerítve. Úgyhogy nagyon nagy rájtuk a nyomás, és általában munkaadókra is, hogy megvalósítsák a munkahelyi egészségre vonatkozó szabályokat. Azok, akik rövid távon dolgoznak, és főleg ügynökségeknél dolgoznak, általában az ügynökségnél dolgozókra úgy tekintenek, mint akiket mm, ide-oda lehet küldözgetni, és előfordulhat, hogy ezek a munkavállalók olyan helyzetbe kerülnek, ahol bizonyos problémákkal kell szembenézniük. Egyetlen Például egy szálloda arról számolt be, hogy az egyetlen munka, amely nem általános, ami nem állandó munka vállalót feltételezett, hanem mindig ügynökségnek adták ki a munkát, ez a szállodában a nagy tűzhelyeknek a tisztítása volt, tehát mindig újabb és újabb embereket vettek fel erre a munkára, akiknek semmiféle szakértelmük nem volt ezzel kapcsolatban. Ez a menedzsmentet is minősíti valamennyire, és a munkahelyi stressz is nagyon fontos kérdés. Nagyon sok munkahely, nagyon sok munkaadó nem tudja, hogy hogyan kell ezt kezelni, hogyan kell ezzel foglalkozni, hogyan lehet a stresszt csökkenteni, minimalizálni a munkahelyen hogy az emberek életét valamennyire megkönnyítsék. A vezetők tájékoztatása, oktatása, felkészítése is nagyon fontos. Végül pedig, ami a szakmai foglalkoztatást, a terápiát illeti, foglalkoztatási terápiát illeti, ezen a területen nagy problémák merülnek fel. Egyes tagállamokban, például az Egyesült Királyságban az, az egészségügyben dolgozók a saját továbbképzésüket maguk fejezik, maguk fizetik meg, megholott más területeken ezt kifizetik a kifizet az állam vagy a munkavállaló, az foglalkoztatási terápia, terápiára oda kell figyelni, ez egy fejlődő terület, és a, főleg a, mm, az, az idősödő munkavállalók esetén nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen. Amit elmondtak a kollégák a jelenlegi jogszabályokkal kapcsolatban, illetve a jelentéstevő, az nagyon fontos. Én mindig is azt mondtam, hogy nekünk, a szakbizottságnak inkább a végrehajtásra kellene koncentrálnia az egészségügyi területen. Nem tudom, hogy a, bel, a Belső Piaci Bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, de szeretném, hogyha mi is ezzel foglalkoznánk. Az elmúlt években annyi munkahelyi egészségügyi, egészségügyi biztonsági eh, jogszabályt hoztunk, együtt döntésben vagyunk, egyforma jogszab, eh, kompetenciáink vannak, mint a tanácsnak, és tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi történt ezekkel a jogszabályokkal, nem tudjuk, hogy ezeket végrehajtották-e, hogyan hajtották végre nagyvállalatoknál, kisvállalatoknál, különböző tagállamokban, vajon valóban végrehajtják-e ezeket, sokkal többet kellene ezzel foglalkozni. Eszelje asszony azt mondta, hogy addig, amíg ezzel kapcsolatban nem vagyunk képben, nincs igazán értelme új jogszabályokat elfogadni. Ezzel egyetértek Fontos lenne, hogyha mi, a szakbizottság lehetőséget teremtenénk arra, hogy ez megvalósuljon, tehát hogy tisztázzuk, hogy mi lett a különböző jogszabályoknak a sorsa, mielőtt új jogszabály elfogadására adjuk a fejünket. Az alvállalkozókra vonatkozó Deliár asszony által elmondottakat teljesen megértem és támogatom. Azt hiszem, hogy olyan dologról van szó, amelyet mindenképpen meg kellene vizsgálni. Aztán beszélt a stresszről, e, ennek a, a szociális és gazdasági vonatkozásáról. Tudom, hogy az Európai Bizottság ezt vizsgálta. Meg kell nézni, hogy hogyan, e, milyen megvalósíthatósági tanulmányokat lehet készíteni a témában. E, úgyhogy azt gondolom, hogy ami a stresszt illeti, nem gondolom, hogy ez működne úgy, hogy, hogy ház és izomrendszerre vonatkozó irányelvet, ezt figyelembe kell venni ezzel kapcsolatban, mert nem gondolom, hogy, hogy működhet ennek az egésznek a pszichoszociális következményeinek a vizsgálata, anélkül, hogy figyelembe vennénk ezt a másik irányelvet. Ahogy mondtam, a stressz és a pszichoszociális következmények rendkívül fontosak és ezeket együtt kell vizsgálni. A munka e, idő irányelvvel kapcsolatos bekezdésével kapcsolatban nem értettem egyet. Teli szony ezt nyilván észrevette, de hát majd erre még visszakerünk, akkor e, amikor szavazásra kerül sor. Most visszaadom a szót, e, és kérem foglalja össze jelentést. Köszönöm szépen, látom, hogy a kollégák is annyira lelkesek, mint én, és ez nagyon pozitív. Szeretnék visszatérni számos elemre. Egyesek azt mondták, hogy mire várunk, a, miért nem vagyunk szigorúbbak azokkal a vállalkozásokkal kapcsolatban, amelyek nem tartják tiszteletben az, e- a munkahelyi egészségügyi előírásokat? Nos, én szívesen szigorúbban lépek fel, úgyhogy várom a módosításaikat ebben az értelemben. A munkahelyi egészség és egészségbiztonság javítása prioritás kell, hogy legyen. Mindenki azt mondja, ugye, hogy igen, ez vizsgáljuk a meglévő e, jogszabályokat, ezeknek a betartását. Miért követelünk többet? Azért követelünk többet, mert manapság a munka ügyben e, és a munka megszervezése e, terén változásokra kerül sor, és nagyon nagy változásokkal nézünk szembe, úgyhogy ez a tétje a jogszabályalkotásnak. Nem azért hozunk új jogszabályokat, hogy több jogszabály legyen, sokkal inkább a munkahelyi egészség és biztonság javítását célozzuk. Nem szeretném megismételni azt, amit már elmondtam a jelentésemben, és amit a számok tükröznek, de nem szabad ezt a trendet folytatni. Valóban kulcsfontosságú jogszabályokat kell hoznunk, mert ez bizony sürgős. Gazdasági válságban vagyunk, szociális válságban vagyunk, Egyre többen dolgoznak részmunkaidőben, egyre több termék kerül piacra, és szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy nagyon fontos kérdés az alvállalkozó kérdése, és a alvállalkozói lánc kérdése, akár 8-9 alvállalkozó alvállalkozott számláló lány, már nem lehet tudni, nem lehet kiismerni magunkat, nem lehet visszakövetni, hogy ki miért felel. Ez az, ami rendkívül fontos. Erősíteni kell a szándékunkat, emlékeztetni kell arra a szándékunkra, hogy konkrét dolgokat követeljünk e elkötelezett módon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ami az ütemtervet illeti, Szeptember 16-ig várjuk a módosításokat, 12 óráig. Október 5-én, 6-án lesz a szakbizottságban, november 7-én a kompromisszumos javaslatokról, és, és november 23-án lesz a szakbizottságban a szavazás. Köszönöm szépen. A következő jelentés a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv végrehajtása, 2005 36-os irányelvről van szó. A jelentéstevő Kabrnoch úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Röviden engedjék meg, hogy kitérjek a módosításokra, amelyeket benyújtottak a kollégák a témával kapcsolatban. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik benyújtottak módosítójavaslatokat, főleg az árnyék jelentéstevőknek, számos módosítást kaptam. 91-et. Ez azt mutatja, hogy bizony frakciókon átnyúló érdeklődés mutatkozik ezen téma iránt. nem ciklikus, hanem strukturális munkanélküliséggel néz ugyanis szembe Európa. Ez gyakran annak az eredménye, hogy nem megfelelő képesítéssel rendelkeznek azok, akik munkahelyet keresnek. Hadd hangsúlyozzam, hogy, hogy egy véleményt készítünk elő, az illetékes bizottságnak, amely az IMCO bizottság, és McLaughlin asszonynal dolgozom együtt, ő a fő véleményért, illetve a jelentésért a felelős. Nos, én nyilván azokra a témákra koncentráltam, amelyek a műszakbizottságunkba tartoznak. Nem tudok elfogadni olyan módosító javaslatokat, amelyek más területre vonatkoznak, mint például a munkahelyi biztonság és egészség, zöld munkahelyek és az élethosszig tartó tanulás, mert az én véleményem szerint a legfontosabb témára kell koncentrálnunk, amely a jelentés tervezett lényegét érinti. A legtöbb módosítást el tudom fogadni, amelyeket benyújtottak a kollégák, ezeket igyekszem majd a véleménybe belefoglalni, és az árnyék jelentéstevőkkel szeptember 14-én 15 órakor találkozunk Strasbourgban. Mindemellett van néhány olyan módosítás, amelyeket pedig azért tudok elfogadni, mert gazdagítják a jelentést, de vannak olyanok, amelyeket nem tudok elfogadni, és ezeket majd meg fogom, ezek meg fogom mondani, hogy melyek azok, például amelyek további új jogszabályok benyújtását javasolják különböző csoportokra oszthatom az egyéni módosítójavaslatokat. Vannak olyanok, amelyek kiegészítő jellegűek, amelyek megfelelnek az én eh, politikai orientációmnak. A 15-ös például a meglévő irányelv modernizálásával kapcsolatban, aztán a 20-as, amely a bürokrácia csökkentésére vonatkozik, és a mobilitás javítására. A 37-es az átláthatóságot követeli, és az információhoz való hozzáférést, és a 22-28-ig tartók, amelyek a különböző szabályozott szakmákra vonatkoznak, és a 48-as és az 52-es, amelyek pedig az egységesített nyilvántartásra vonatkoznak a szabályozott szabályozott szakmákkal kapcsolatban. A 45-ös és az 58-as pedig olyanokra vonatkozik, akiknek az engedélyét visszavonták, a 62 és a 69-ig terjedő módosítások pedig a nyelvi kompetenciára vonatkoznak. Ez az első csoport. A második módosítási csoport, ahol azok olyanok, amelyekben szeretnék még tisztázni egy-két dolgot a benyújtókkal. A kettes módosítás a magasan képzett munkavállalókra vonatkozó, vonatkozik. Meg vagyok győződve arról, hogy minden munkavállaló mobilitására szükség van, nem csak a különösen jól képzettek terén. Emellett szeretném megvitatni a 32-es módosítást a benyújtóval a, a munkavállalók mobilitásával kapcsolatban, illetve az oktatási rendszerek összehangolására vonatkozik ez. Itt egy, á, egy természetes koordinációt ö, támogatok a meglévő gyakorlatok alapján. Nem gondolom, hogy európai szintű művi ö, szabályozás ö, bármiféle hozzáadott értékkel rendelkezne. A 32-es módosítás Ungoriánú ö, kollega módosítása, ezzel egyetértek. Aztán a 35-ös ezzel kapcsolatban még tisztáz, tisztázni kellene egy-két dolgot. Közösségi szintű ref, rendszert vezetne ez be. A hatost nem tudom elfogadni, ez a szociális rendszerek, TB rendszerek harmonizálására vonatkozik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy másik jelentésben beszéltünk a TB rendszerek koordinációjáról, nem pedig az összehangolásáról, úgyhogy nem tudom elfogadni az egyenlő bért, egyenlő munkáért motót, mert szerintem ez populista, és ez túl, túlzott regulációhoz vezet a munkaerőpiacon. És ennek megint csak ellentétes hatása lenne a foglalkoztatásra. Aztán az európai szakmai kártyával kapcsolatos módosítások is születtek, benyújtásra kerültek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez azt jelenti, hogy így a munkavállalókról egy adatbázis jönne létre, csak így tudnánk ugyanis kártyát kiadni. Azt hiszem, hogy ez a megoldás, amelyet mi nekünk választanunk kellene, inkább az lenne, hogy bizonyos képesítések adatbázisát működtetnénk a tagállamokban, és biztosítani kell az, ezen adatbázisoknak az interoperabilitását. A másik oldalon azoknak a munkavállalóknak, azok a munkavállalók, akiknek az engedélyét visszavonták vagy felfüggesztették, az erről szóló információt is európai szinten, központi szinten kellene tárgyalni, tárolni kötelező érvényel, hogy biztosítsuk azt, hogy az a munkavállaló, akinek az engedélyét visszavonták az egyik országban, ne gyakorolhassa szakmáját másik tagállamban. Úgyhogy kompromisszumos javaslatot nyújtanék be ezzel kapcsolatban, és kérem az önök támogatását. Végeredményben annyit szeretnék elmondani, hogy a, biztos vagyok benne, hogy az érdekelt felek együttműködésével jó minőségű jelentést tudunk készíteni. Köszönöm mindenkinek a támogatását, és a jelenté, árnyék jelentéstevőket szeptember 14-én várom, és erre majd emlékeztetek még. Köszönöm szépen, megadom a szót a képviselőknek. Köszönöm szépen. Steinruck asszonyt, az árnyék, egyik árnyék jelentéstevőt képviselem, aki nem tud jelen lenni, és arra kért engem, hogy az irányelv néhány elemét világosítsam meg. Steinruck asszony különösen fontosnak tartja, hogy az irányelv átdolgozása a szociális szempontok figyelembevételével történjen. A módosító indítványaiban mindig felhívja a figyelmet a szociális partnerekkel, a szakmai szövetségekkel való együttműködés fontosságára. Véleménykülönbségek vannak az úgynevezett szabályozott szakmák tekintetében. De Steinbrück asszony pozitívan áll hozzá ahhoz, hogy csökkenteni kellene ezeknek a szakmáknak a számát, de ehhez hozzáteszi azt, hogy ez minden ágazatban így kellene eh, eljárni, és nem csak néhány kiválasztott ágazatban. Még egy különbség a módosítók tekintetében. Az irányelv korszerűsítését össze kellene kapcsolni az európai képzési kerettel, illetve a bolonyai folyamattal. Ez a mobilitás szempontjából egy különösen fontos dolog és fontos, hogy jobban kiemeltebben foglalkozzunk a szakmai továbbképzéssel, az életen át tartó tanulás fényében. Ez különösen lényeges. Egy további kérdés. Azok, akiknek a szakma gyakorlás hát lehetővé tevő engedélyét visszavonják, itt a javaslat az, hogy egy regisztrert hozzunk létre, ez elég nagy adminisztratív ráfordítás jelentene, és a belső piaci információs rendszerben kellene, az IMI-ben kellene ezügyben tenni valamit pragmatikus megközelítést tanúsít az előadó a nyelvi tesztekkel, nyelvvizsgákkal kapcsolatban. Az integráció szempontjából nagyon fontos a nyelvtudás és a Németországban például az elmúlt 50 évben az elhibázott integrációs politikához ez is úgymond hozzájárult. Egyhangúan támogatjuk tehát az előadót, szeretném még kihangsúlyozni, izgalommal várja Stemrük asszony, hogy hogyan születnek majd meg a kompromisszumos javaslatok, és örömmel várja az együttműködést. Köszönöm szépen. Hírsasszony majd Mannur következnek. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jelentést is. Azt hiszem mindenkinek világos, hogy nagyon eh, nagy akadály a mobilitásnak, ha nem ismerik el a szakmai eh, képesítéseket, ezért eh, itt javítani kell a helyzeten. Az európai szakmaigazolás is egy nagyon jó dolog lenne, és el kellene gondolkoznunk azon, hogy egy ilyen modellt nem lehetne választani olyan szakmák számára, ahol ugyan nincsenek minimum követelmények meghatározva, de ahol eh, szintén eh, lehetőség lenne arra, hogy valamilyen mm, egész Európában elismerhető papírral, tanúsítványjal lehessen mobilabb az ilyen eh, szakma gyakorlója az módosítók nagy száma is azt mutatja, hogy még sok vita lesz a nyelvtudás elismerésével kapcsolatos kérdésekről. Szerintem az első lépés az lehetne, hogyha a szakmai képesítést nyelvtudás nélkül is eh, kölcsönösen lehetne ismerni. És utólag is legyen lehetőség a nyelvtudás megszerzésére, illetve hogyha egy konkrét álláshoz igazolhatóan szükség van a nyelvtudásra, már így írták ki az állásra a pályázatot is, akkor véleményem szerint mondjuk Németországban nagyon jól el lehet boldogulni az angollal, ha valaki csak angolul tud, sokszor a Németországban a vállalatoknál a, a hivatalos nyelv is az angol, tehát először szerintem legyünk, legyünk rugalmasak, először legyen elég a szakmai kvalifikáció, és hogyha egy konkrét álláshoz kell a nyelvtudás, akkor utólag is lehessen ezt igazolni. Konkrét Konkrétan még egy kérdéssel szeretnénk foglalkozni a beteg gondozás keretében. Itt minimum 12 év képzést írunk elő. Lehet, hogyha így járunk el, akkor még romlik majd a helyzet, még kevesebb lesz a ápolásban, gondozásban résztvevő személy, és ezért szerintem nagyon oda kell figyelni arra, hogyha egy duális képzési rendszer működik, akkor legalábbis bizonyos gyakorlati időszakokat is hozzá lehessen számítani a képzési időszakhoz. Máskülönben a pozitívummal hamar átcsap majd negatívummal ezek voltak a legfontosabb észrevételeim, és azt hiszem még beszélni fogunk arról, hogy eh, hogyan lehet majd a jövőben kivenni bizonyos szakmákat a szabályozott szakmák köréből. Mindenképpen meg kellene vizsgálni azt, hogy eh, eh, ha valamilyen döntést hozunk, akkor azt hogyan lehet majd a gyakorlatban érvényesíteni. Köszönöm szépen, Mannur, majd Jezer asszony következik. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak Milán, hogy egy eh, ilyen jelentést készítettél el, a mobilitásra tetted a hangsúlyt, és eh, sokszor eh, azért nem tűzünk napirendre valamit, mert nem kapnak elég figyelmet nagyon fontos kérdések, ezért lényeges, hogy a te jelentésed felhívja ezekre a kérdésekre a figyelmet. A koordinátorok ülésén ott voltam én is, és milyen feladatai vannak a szakbizottságunknak? Ez sokszor felmerül. Én mindig felpanaszolom, hogy sokszor egy jelentés az imkóz kerül, mint ez is. Ez is ott landolt, pedig nem oda tartozik, mert ez a mi gyerekünk lenne, ez a mi kompetenciákba tartozik, ez foglalkoztatási kérdés, és az imkó mindenbe beleavatkozik lehet, hogy itt több a jogász, de, és ezért tudnak jobban érvelni, de itt ülnek a gyakorló szakemberek a mi szakbizottságunkban, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a jelentés kapcsán, ugye ez itt egy saját jelentés, 2011 per 2013, és hogy mikor regisztrálják ezt a jelentést hétfőn, azt hiszem, hogy akkor mondjuk öten mennek el oda, és senki nem tudja, hogy miről van szó, amikor a saját kezdeményezési jelentéseket regisztrálják, pedig ez rendkívül fontos terület. Milán, nagyon jól ismerjük egymást, és nagyon jól beszélsz németül is, amit különösen nagyra értékelek. Én a módosítaimban mindig arra törekszem, hogy a minőség felé menjünk, de nem azért, hogy megakadályozzuk, hogy emberek munkát kapjanak, vagy képzési lehetőséget kapjanak, vagy továbbképzési lehetőséget. Minden állásfoglalásunkban azt mondjuk, hogy nem csak munkahelyekre van szükség, hanem kiváló minőségű munkahelyekre. Ez azt jelenti, hogy összehasonlítható képzési lehetőségekre van szüksége az európai képzési keret rendkívül fontos. Ez nem irányelv, nem, és nem irányelvekre van szükség, egyetértek veled, itt nem Európa dönt központilag. Azt akarjuk elérni, hogy a tagállamokban megszerzett képesítéseket minden tagállam elismerje, de ez csak akkor lehet, hogyha összehasonlíthatók a képzések. Ezért van szükség, hogy a minőség felé menjünk, és ahol ez még nincs meg, ott meg kell szerezni ezeket a képzettségeket, nyelvi tanfolyamokkal, különböző képzési formákkal. Ha megnézed az én módosítóimat, én azt mondom, hogy nem lehet automatikusan elismerni azokat a szakmákat, ahol nem lehet pontosan tudni, hogy milyen képzettséggel járnak. Itt több szakmai kategória van, és ha az összehasonlíthatóvá akarjuk tenni a szakmákat, akkor utólagos igazolásokat is lehetővé kell tenni. Kompenzációs mechanizmusok. Milán, ezekre szükség van, hogyha valamilyen képzettség nem rendelkezik valaki, nem a kirekesztés miatt, hanem ezt a tudást mondjuk meg akarjuk szerezni, akkor álljon készen a másik fél arra, hogy ezt nyújtsa a képzést hogyha lesz Európa, azt ilyen európai útlevél a fiatalok számára, akkor az összehasonlíthatóságot úgy teremtjük meg, hogy megkérdezzük, hogy mit ismertek el, és mi az a plusz képzettség, amit még meg kell szerezni. Ez is fontos. Aztán itt van a nyelv. Hogyha egy olyan munkahelyre jelentkezem, ahol szükség van a nyelvismeretre, hát, és akkor azt mondom, hogy nem beszélek a nyelvet, ez nem megy. Az előttem szólóval egyetértek, tehát még nagyon sokat kell tenni a nyelvi ismeretek megszerzéséért. Milán biztos, hogy még nagyon sokat kell vitatkoznunk. Majd amikor, ha Strasbourgba megyünk, szívesen találkozom veled, hogy még tisztázzuk az állásmondunkat. De nagyon jól tudod, hogy milyen helyzet Németországban. Nem akarunk másokat visszatartani attól, hogy nálunk dolgozzanak. Azt akarjuk csak elérni, hogy igazságos előfeltételek teljesüljenek, és akkor valósul meg az a mobilitás, amit mi akarunk. Nem akarunk kirekeszteni, nem akarunk egyedül maradni, hanem szeretnénk azt, hogy a képzettségeket szerezzék meg az emberek, vannak, akiket remekül lehet motiválni, hogyha meg akarod szerezni ezt a munkát, akkor még ezt, meg ezt, meg ezt a képzést meg kell csinálnod. Azt hiszem, nem csak a, nem a néppárt nevén beszélek, de ö, például a spanyol kollégák azt mondják, hogy most nagyon sok spanyol fiatal németül tanul, mert azt mondják, hogy Németországban van munka lehetőség. Kedves Szándró, nagyon jól beszéltek nyelveket, és képesek vagytok ö, szakmai kompetenciákat átadni. Most a nyelvi képzettség, hogyha a német munkaerőpiac felé törekedtek, akkor ez nagyon fontos a német, hogy tanuljátok a németet, mi nem akarunk kirekeszteni senkit. És szerintem ez a jelentés majd korrigálja azt, amit a sajnos az illetékes bizottsága, az IMCO biztos, hogy kihagy a jelentésből, mert itt ül, a mi bizottságunkban vannak az igazi szakmai hozzáértő szakemberek. Köszönöm szépen. A, mielőtt megadom a szót, az európai globalizációs alapa kapcsolatos kérdést filmezik. Itt van egy tévécsapat, csak azoknak mondom, akik csodálkoztak, hogy mit keresnek itt a kamerák. A következő kollégának adom meg a szót. Én mam przyjemność być sprawozdawcą cieniem w imieniu grupy IPP. E a néppárt nevében én is köszönöm ezt a jelentést, és kiváló jelentést készített az előadónk, amit külön köszönök. Nagyon jó alapja lesz ez további az irányelve kapcsolatos munkának. A néppárt nevében benyújtottam néhány módosítót, de ezekkel csak ki akarom egészíteni, pluszt akarok, plusz elemeket szeretnék beemeltetni a jelentésbe ami az alapkérdéseket illeti, támogatjuk eh, a szakmai kártyát. Szükség lenne egy megvalósíthatósági tanulmányra, és hogyha majd eh, a szakértői csoport munkájának az eredményeit eh, megismerjük, többet fogunk tudni. Hírsasszonyjal egyetértek, nem szabad, hogy a nyelv akadály legyen, de szigorúbb szabályokra van szükség azok számára, akik az egészségügyben dolgoznak, mert ez egy olyan terület, ahol a nyelvismeret elengedhetetlen, és ezért itt szigorúbb a szabályokra van szükség. Véleményünk szerint a szakképzési rendszereket ki kellene igazítani, hozzá kellene igazítani a technológiai fejlődéshez, és a képesítés megszerzése előtt állókra is ki kell terjeszteni a különböző programokat. Az EPP támogat minden olyan módosítót, aminek a célja a mobilitás erősítése, és amelynek az eredményeképpen csökken a szabályozott szakmák száma, és nő az automatikus elismerés. Nem akarunk persze harmonizálni a biztosítási rendszerek tekintetében, Véleményünk szerint ennek nem jött el az ideje. Ugyanakkor azonban az EU tagállamokban annyira eltérő eh, az életszínvonal, hogy nem lenne reális egy harmonizáció. Van egy másik módosítás, ahol új, innovatív megközelítésről van szó, például közös európai nyelvi tesztekről. Meg kellene fontolnunk, hogy eh, nem túl messzire mutató, ambiciózus -e jelen pillanatban egy ilyen elképzelés, és nem teremtene új plusz adminisztratív terhet. Kérem az előadót, hogy talán ismételje meg azt, hogy hány olyan módosító van, amelyel problémája van az előadónak, amelyeket nem tud elfogadni. Ugyanis um, um, szeretnénk pont pontosan tudni azt, hogy helyesen tudjuk-e, hogy hány olyan módosító van, amivel nem ért, amikkel nem ért egyet a raportőr. Összefoglalva remélem, hogy az együttműködésünk nagyon gyümölcsöző lesz majd a kompromisszumos javaslatokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, és a következő kollégának adom meg a szót. Okay, Mrs. Regner. Dankeschön. Äh, ich möchte nur... Äh, Köszönöm szépen. Mindenkit arra emlékeztetnék, hogy mennyire annyira fontos a szakmai képesítések elismerésénél egy-két dolgot véghez vinni, hiszen itt az európai projekt, az Európai Unió projektjéhez való hozzájárulásról is szó van. Ha megnézzük, hogy milyen akadályokkal néznek szembe a szakmai képesítések elismerésénél sokan, munkavállalók, amelyek amely akadályok ahhoz vezetnek, hogy végül olyan munkákat fogadnak el, amelyek a képzettségük alatt vannak és rosszabbul fizetettek, akkor világos, hogy népgazdasági okokból is, de ezen okokból is az európai projektet támogatnák, éppen ezért nagyon fontos technikai területen is előrelépni. Május 1-ével Ausztriában a munka erőpiacot végérvényesen megnyitottuk, más nyugat-európai országok ezt már korábban megtették, és részben szomorú történeteket hallottunk munkavállalóktól, akiknek remek képzettségük volt országukban, de aztán ezt nem ismerték el, és az ahhoz vezetett, hogy olyan munkákat fogadtak el, amelyek lényegesen rosszabbul fizetettek voltak, és ez természetesen nyomást gyakorol más alkalmazottakra is, Például az egészségügyi területen volt megfelelő képzettségük, például orvosok vagy nagyon magasan képzett személyeket részesítettek elényben, más embereknél azt mondták, hogy a szakmai képesítések nem megfelelőek. A minőség természetesen egy nagyon fontos elem, a minőségre figyelnünk kell, ez az alfa és omegája mindennek, de itt elsősorban az átláthatóságról kell gondoskodni, mert az európai képzési keretet kell használnunk. Az el nem ismerést nem szabad azzal megalapozni, hogy egyes esetekben nagyon magas képzettségek állnának fenn, és az jelentéstevővel egyetértve mondom, hogy ezt az elképzelést valóban tiszteletben kell tartani, tanunk, ahol is világosan kimondva arról van szó, hogy a bérdömpinget kell elkerülnünk. Tehát átláthatóbb összehasonlítási mércékre van szükség. Szíber asszony már említette ezt az érvet a szociális partnerekre vonatkozóan. Nem hangoztathatjuk elégszer, hogy mennyire fontos a szociális partnereknek nem csupán bevonása, hanem vezető szerepet kell számukra biztosítani, hiszen ők két lábbal állnak a földön, tudják, hogy miről van szó, hogy milyen szakmai képesítések szükségesek egy adott feladathoz, követelményhez, és épp ezért erősebben kell őket bekapcsolni ebbe a folyamatba. Thank you. Mr. Engel, followed by Mrs. Engel úr, majd Wikström asszony következnek. Ähm, ich glaube, Azt hiszem, hogy a módosítók és a jelentés két témát tárgyalnak, amelyekről meg kell állapodnunk, elismerem hogy némileg idegesít egy dolog, mégpedig azért, hogy minden egyes mondatnál mondatot tudok támogatni, amit Thomas Mann kollégám mondott, de ez nem vezet identitás válsághoz, hanem itt arról van szó, hogy itt olyan emberekről van szó, akik a gyakorlatot ismerik, a szakmai kompetencia ö, tekintetében kell ezeket a gyakorlatokat köte, közelíteni, de van egy szempont, ami még nem vetődött fel elegendő hangsúlyjal, mégpedig, hogyha aki a mobilitást akarja, annak nem csupán a gazdasági igényekkel, a liberalizálással kell foglalkozni a munkaerőpiacon vagy a versennyel, hanem a szociális védelem kérdésével, az emberek elismerésével, a jó munka, a jó munkakörülmények a szociális védelem területén, ezeket is figyelembe kell venni. Hogyha ez nincs egyensúlyban, akkor csak emlegetjük a mobilitást, a munkaerő szabad rendelkezésre állását mindenhol Európában, de hogyha nem, de akkor nem veszük figyelembe az emberek szociális érdekeit, és ez egy fontos kontextus lehet a jövőbeli vita számára. Ezért úgy vélem, hogy a munkavállalók védelme és a fogyasztók védelme, ez egy olyan téma, amelyet hangsúlyozni kell ebben a jelentésben, ugyanakkor az azonos jogokat és munkafeltételeket a munkavállalók számára is hogyha a jelentéstevő mondatát kicsit polemikus és dühös módon vethetem fel, akkor akkor az azonos bér azonos ö, ö, munkáért. Nos, ennél a eh, mondatnál megkérdezném, hogy a jövőbeli szolidáris Európa úgy nézze majd ki, hogy valaki eh, ugyan dolgozhat egy másik országban, de ehhez kevesebb bért kap, mert Spanyolországból Németországba megy, vagy Németországból Olaszországba. Ez eh, bizonyosan nem lehet az az alapelv, amivel a szociális jogok Európáját akarjuk építeni, illetve az azonos bánásmód elvét. Az utolsó észrevétel, jelenleg nem látok okot arra, talán van egyébként erre egy jó érv, hogy a szabályozott foglalkozások számát csökkentsük, de Regner asszony Beszélnem kell arról, hogy az elismerési szabályokat egyszerűsíteni kell, hiszen a gyakorlatomban Németországban néha az a benyomásom, hogy a külföldi szakképesítések elismerése nem a képesítésekkel függ össze, hanem némileg egy ö, idegennek szembeni ellenséges magatartáson múlik ez, és nem szabad ezt bürokratikus akadályok köntösébe bújtatni. Az utolsó megjegyzésem a ö, szakképesítési rendszereket nem szabad lebontani, ezek szintjét leszállítani, és a szakmai képesítések szintjét csökkenteni, hiszen itt valóban a minőség, a jó képesítés a fontos Európában mindenhol, és akkor több versenyre és jobb szakképviseltésekre lesz szükség, és ebben az emberek biztosan részt vesznek. Majd köszönöm a figyelmet. Merci. Notre dernière oratrice inscrite. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Wikström asszony, Jani asszó. Madame la Présidente, det här är en mycket intressant diskussion. Detta är en mycket intressant diskussion. Och det... Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes vita, Láttuk, hogy hányan hozzászóltak itt már előtte. Többen beszéltek a szabadságokról, az emberek, szolgáltatások, áruk, tőke szabadságáról. Kérdezem, hogy nincs -e itt az ideje arra annak, hogy az ötödik szabadságról beszéljünk, a tudás szabadságáról a tudás is szabadon áramolhasson Európában. Természetesen az oktatást és a képzést figyelembe kell venni, el kell ismerni a különböző tagállamokban. Nálunk Svédországban évtizedekig, évtizedeken keresztül láttuk azt, hogy milyen kiváló a képesítéssel rendelkező emberek, orvosok, mérnökök vezettek taxit, vagy árultak pizzát mert nem vettük figyelembe, nem ismertük el azt a képesítést, amelyen rendelkeztek. Ez az irányelv tehát kifejezetten fontos ebből a szempontból is. Ne felejtsük el, hogy mindezt az emberek szempontjából kell vizsgálnunk. Tiszteletben kell tartanunk az ő szakmai és szociális képességeiket minden tagállamban. Azért álltunk össze a különböző tagállamok, ezért hozták létre az Európai Uniót. Én támogatom ezt a jelentést, és remélem, hogy a jelentéstevő és az IMCO jelentéstevő együtt majd jó jelentést készítenek. Köszönöm. Köszönöm. paní a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm mindenkinek ezt az érdekes vitát. Mindenkit szeretnék biztosítani arról, hogy minden megjegyzést lejegyeztem, megpróbálom majd ezeket a kompromisszumos javaslatokba be, belefoglalni, és ezekre majd még visszatérünk. Hendel úrnak mondom, hogy ez egyenlő bért, egyenlő munkáért elvet nem fogom támogatni, akkor sem, hogyha önnek ez fontos, mert szám, számomra nehéz elképzelni, hogy egy német menedzser, aki nálunk Szlovákiában autógyártásban dolgozik, elfogadna e, olyan körülményeket, mely szerint szlovák vagy cseh szinten fizessék meg őt. Hát ez nyilván rossz, mm, kellemetlen meglepetés lenne számára. A hatos és a kilences módosító javaslatot nem tudom elfogadni, és várom az együttműködést. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor ezzel lezártuk a módosítások megvitatását ebben a pontban. A következő ülésen szeptember 19-én térünk vissza erre a témára. 12-es napodrendi pont következik. Megadom a szót a jelentéstevőnknek. Philip Bulannak vállalatok székhelyének határokon átnyúló elhelyezéséről szóló 11. társasági jogi irányelv. Egy véleményről van itt szó, amelyel kapcsolatban a Juri Bizottság munkáját támogatjuk. Effectivement, euh, sur ce projet de directive sur le droit... Elnök asszony, a társaságok székeinek eh, áthelyezéséről szóló szöveget illetően valóban a jogi szakbizottság az illetékes. Nos, a szakbizottságunk véleményt kell, hogy készítsen, és ez főként a munkavállalók védelmére irányul ebből a szempontból a székhelyethezés perspektívájában. Vannak olyan vállalatok, amelyeknek több lehetőségük van erre, főleg a nagyvállalatok ezek. Itt meg kell könnyíteni ezt az áthelyezést azon társadalmi szemére, amelyek KKV-k vagy tőketársaságok jelenleg egy irányelv lehetővé teszi a székhely áthelyezést, de csupán az európai vállalatok szemére vagy az európai szövetkezetek számára, és a hatályt kell tehát kiterjeszteni, azon vállalatokról, amelyekről az imént szóltam, megkönnyítvén ezt az áthelyezést. Az áthelyezés megkönnyítése mellett, amely a vállalatok érdeke, javaslatokat kell benyújtanunk, kötelező jellegűeket, hogy a, vé, a munkavállalókat, az alkalmazottakat védjük. Nos, a célja a munkavállalóknak a belső piac erősítésével is összefügg, egy integráltabb belső piac védelmével, a szabad mozgással, a munkavállalók és a társaságok tekintetében az egységes belső piacon. Ezen jelentésben megpróbáltam néhány javaslattal élni, amelyek lehetővé teszik a, magá, a munkavállalók erős részvételét a székelyáthelyezés folyamatában, tehát kötelezően konzultálni kell velük a székelyáthelyezés tervéről. Ez számukra megkönnyítendő és kötelező kell, hogy legyen, tehát nekik is ki kell fejezniük a véleményüket a székelyáthelyezésre kapcsolatban egy ilyen terv vagy áthelyezési aktus, amelyet az igazgatóság és a munkavállalók képviselői támogatnak. Nos, ebben az esetben, hogyha a munkavállalók ezt nem támogatják, akkor jogi felebezésre kell lehetőséget biztosítani, és ennek halasztó hatája kell, hogy legyen még a székely áthelyezést megelőzően. Nos, kérdezem, hogy a bizottság részéről van-e hatástanulmány ezen székhelyethez és kihatásait illetően Nos, miután gyorsan felvázoltam ezen jelentés kereteit, elmondhatta, hogy 26 módosítót nyújtottak be a néppár 14-et. Nincs különösebb problémám ezek nagy részével, ezek nagy részt ugyanabba az irányba mutatnak, bizonyos módosítók kiegészítők vagy pontosabbak. tehát szívesen együttműködöm ezekkel. Az egyes módosító Regner és Steinruck asszony részéről ezzel nincs különösebb problémám, azt hiszem erről még majd beszélünk, a 2086-os irányelv, ez elegendő lehet. Nagyon sok módosító, kompromisszumos módosító tárgya lesz. Javaslom majd a koordinátoroknak, vagy az elnyékjelentéstevőknek, hogy találkozzunk majd a jövő héten ebből a célból Strasbourgban. Nos, a 26-os módosítót illetően nem értem, hogy miért kellene függetleníteni az egyéni munkaszerződésektől és a meglévő munkaviszonyoktól ezeket a jogokat. És itt van még a 19-es módosító is, a Hendel úr részéről, melyben pontosítja, hogy az európai vállalat, pontos európai vállalat létrehozása után milyen rendelkezésekre van szükség. Nos, azt hiszem, hogy a kompromisszós módosítók kialakítása nem lesz nehéz. Köszönetet mondok az jelentéstevőknek, a koordinátoroknak és azon képviselőknek, akik módosítókat nyújtottak be. Tehát lesz majd munkánk jövő héten Strasbourgban. Elnök, Köszönöm, Wikström asszony, aztán Hendel úr következik. Tack, fru ordförande. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a belső piacnak egy fontos része a cégjog, és az erre vonatkozó irányelv. Nagyon szépen köszönöm Bulan úrnak ezt a kiegyensúlyozott véleményt és ez a prezentációjából is kiderült. Azonban van néhány kérdésem. Az egyik a 13-as módosításra vonatkozik. Szeretne itt egy kompetens hatóságot létrehozni, amely értékes hatóságot, amelynek keretében megalapítják az összes érintett fél tiszteletben tartotta a kötelezettséget, székhely, átszerűs, székhely áthelyezés jogszerűségét vizsgálja ez a hatóság. Kérdezem, hogy itt egy új hatóságot akar létrehozni, vagy egy meglévő hatóságnak akarja adni ezt a kompetenciát. Nos, nyilván más szakbizottságokban is fejlődik, a, alakul a helyzet, és erre nekünk reagálnunk kell. A Júri Bizottság az illetékes bizottság a témában. Hadd emlékeztessek mindenkit a 49-54-es jogszabályra, amely szerint minden cégnek, minden vállalkozásnak joga van meghatározni a székhelyét és ezért oda kell figyelnünk, hogy nem mondjunk ellent ezzel az új jogszabályjal a régi jogszabálynak. Felmerülhetnek itt bizonyos kockázatok munkavállalók számára, foglalkoztatással kapcsolatban. Látni fogjuk, hogy ez hogy fog működni a gyakorlatban. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani a véleményéért, amelyet most át fogunk adni a jogi bizottságnak, és szerettem volna még egyszer elmondani, hogy ez a belső piac kiteljesítése felé tett fontos lépés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hendel úr, és aztán Heni asszony. Ja, liebe Kollegen, Kollegen. Kedves kollégák, a társasági jog területén minden európai szabályozásban felmerül az a probléma, hogy a munkavállalói részvételi jog érvényesítések kapcsán nehogy el áthelyezik a tevékenységet a vállalatok más országba. Ez a vállalati participáció kapcsán meg kell nézni, hogy milyen ország, az egyes országok ezt hogyan szabályozzák. A kollégák a módosító indítványokban az Európai Részvénytársaság, az SE analógiáját részesítették előnyben, és nem a fúziós irányelvet pedig szisztematikusan tulajdonképpen a vállalati székhely áthelyezések kapcsán továbbra is megmarad az eredeti vállalat, amikor fúzióra kerül sor, akkor viszont nem. A munkavállalók erőteljes részvétele kapcsán persze választhatja a vállalat azt az országot székhelynek, ahol a leggyengébbek ezek a munkavállalói jogok. Különbséget kell tennünk a jogi székhely és az igazgatási székhely között is, és melyik székhely alapján határozzuk meg a székhelyet. Amíg ez a kérdés nyitott marad, nem lehet automatikusan meghatározni az országot. Ezért az Európai Részvénytársaságra való hivatkozást igazán üdvözölhetjük. A 19-es számú módosító indítványomban próbálok erre egy magyarázatot adni. Van egy olyan jelentés, ami a Németországban a e, munkavállalói részvételi struktúrából adódik. Hogyha már a létszám kapcsán eléri a következő szintet valamelyik vállalat, és ez már tulajdonképpen az SL-nek felelne meg, akkor egy befagyasztásra kerülhet sor, ami nem helyes. Persze ez egy legspeciális Németország, speciális Németország esetében, de a, a munka vállalói részvétel formája hogy ha megnőne azáltal, hogy nő a munkavállalói létszám, akkor ezt tükröztetni kell a munkavállalói részvételi erősítésében is. Most én a német rendszerből indulok ki, de azt hiszem, hogy nyugodtan európai szinten is megpróbálhatom az álláspontomat kialakítani, leképezni az európai valóságot, és ezt megfelelően értékelni E, tulajdonképpen a 19-es módosító indítványokban csak erre törekszem, és e, kérem, hogy ezt e, fogadják el. Renyé asszony. Köszönöm, elnök asszony. Rögtön előre bocsájtanám, hogy Bulán úrral az eddigi együttműködést meg kell, hogy köszönjem. Az a benyomásom, hogy nagyon szorosan kíván együttműködni az árnyék eh, előadókkal, és én is remélem, hogy ez a konstruktív együttműködés folytatódhat. Némi háttérinformáció. Az EU-ban általánosságban is foglalkozunk a e, pénzügyi piacok szabályozásával, és hogy mire van szükség, de vigy, e, vigyázzunk arra, hogy a társasági jogban, a másik oldalon nehogy e, erősödjön a liberalizáció. Ezért is különösen fontos, hogy itt ebben a szakbizottságban foglalkozunk a munkavállalói részvétel kérdésével, és ezt nagy, nagyon alaposan tegyük meg. Úgy látom, hogy elmozdult a jelentéstevő eh, az irányultságának az alapja most már nem a fúziós irányelv, hanem az Európai Részvénytársaság alapszabálya, a, legalábbis az eh, vállal, munkavállalói részvétel tekintetében. Remélem, hogy így tudjuk majd tovább folytatni a munkát. A határon átnyúló eh, fúzió ugyanis azt azt jelenti, hogy megszűnik az eredeti vállalat, és az új székhelyen annak az országnak a jogszabályai lesznek a mérvadók. Ez nagy változásokat jelent. Ahogy Hendel kollega is említette, és hát ezzel persze a jogi bizottság fog elsősorban foglalkozni, meg kell majd határoznunk, hogy a vállalat alapításnak melyik elméletéből akarunk kiindulni továbbra is az Európai Részvénytársaság alapszabálya lesz reményeim szerint a kiindulási alap. Köszönöm, kérem más szót. Ha nincsen, akkor újra megadom a szót a jelentéstevőnek, illetve van-e a bizottság részéről itt képviselő, aki fel kíván szólalni? Senki nincs a bizottságtól, hogy tájékoztasson minket, tehát jelentéstevő úr, öné a szó. Köszönöm, köszönetet mondok valamennyi felszólalónak és mindenkinek, aki módosított nyújtott be ez a jelentéshez. Nos, egyes kérdések valóban inkább jogi jellegűek, sokkal inkább a jogi szakbizottság illetékességébe tartoznak, mint a miénkbe, a foglalkoztatásügyibe, de ennek ellenére, hogy gyorsan válaszoljak egyes kérdésekre, hogyha a fogadó ország jogszabályt kell alkalmazni, és a munkavállalók jogai alacsonyabbak ebben a befogadó országban, akkor a korábbi jogszabályokat kell alkalmazni. Itt nem arról van szó, hogy tehát különbséget kell tenni itt a valószékhely áthelyezés és egyéb székhelyez, áthelyezések között, tehát az alapszabály székhely áthelyezés között. Azt hiszem, hogy a többi kérdést illetve nincs probléma jövő heti ülésünkön, amit javasoltam, azt hiszem, hogy mindannyian ebbe az, ugyanabba az irányba fogunk haladni. A részletkérdéseket meg tudjuk majd tárgyalni. Köszönöm valamennyüknek. Euh, Köszönöm szépen. A véleménycsere folytatása után el fogjuk fogadni szeptember 19-én ezt a e, véleményt, és ez jó helyzetbe hoz bennünket, ő, ő, ugyanis október 11-én lesz a szavazás a Júri Bizottságban, úgyhogy, úgyhogy ott még a véleményünket hallathatjuk. általában az a helyzet, hogy elfogadjuk a véleményt, és aztán az illetékes bizottságra bízzuk az egész dolgot. Pedig nagyon fontos a véleménykészítés is. Rendkívül fontos jelen lenni az illetékes bizottságban folytatott vitán is jelen lenni. Nem tudom, mi történt, mondja az elnök, bekapcsolt a telefonja. No? No? Alors là, la technologie me dépasse. Voilà, censure. Euh, donc je vous le disais. Egy kicsit eh, eltérített engem ez a kis játékszer, de minden esetre nagyon fontos, hogy a jelentés eh, tevők, a véleménytervezet készítői találkozzanak a jelentés készítőivel, és egyeztessenek eh, velük, hogy a munkánkat valóban figyelembe vegyék. Erre három hete lesz a vélemény készítőjének, és remélhetőleg ez és javít a jelentés minőségén. Ezzel lezártuk ezt a napirendi pontot, és következik a 13-as napirendi pont, az szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelési folyamata, módosítások megvitatása, vélemény előadója Frank Engel. Egy véleménytervezetről van tehát szó, az illetékes bizottság az IMCO, 21, módosít, 21 módosítás született, és ha jól értem, a jelentéstevőnket helyettesíti kolléganőnk, Morá asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, Engel úr nem tud részt venni a mai ülésen, mert Lengyelországban van. Nos, hogy az elnök asszony elmondta ezen véleménnyel kapcsolatban, 21 módosítás született, és ez az IMCO bizottságnak készítjük ezt a véleményt. Egy kompromisszumot találtak már a 4-es és 5-ös módosítással kapcsolatban, az egyes bekezdésre vonatkozóan, amely a munkahely teremtést hangsúlyozza a szolgáltatási szektorban. Egy szóbeli módosítás kellene benyújtani a nyolcas módosítással kapcsolatban. Girling asszony módosítása, amely az egyes tagállamok megfogalmazást tartalmazza, ami pedig a többit illeti, nagyon jól működött az egyeztetés, a jelentéstevő és a módosítást benyújtók között, úgyhogy valószínűleg ez nem. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire pour Monsieur Engel. Bien. Alors, euh, je comprends que Monsieur Serkas demande la parole, puis Madame euh, Wingstorm. Donc d'abord Monsieur Serkas. Thank you very much, Chair. Oh. Et Brevemente, señora presidenta, en nombre de mi colega eh, Kinga Gons, que también desgraciadamente... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék eh, köszönetet mondani kollégám nevében, aki nem tud itt lenni ma. Eh, Gönc asszony nevében, aki nem tud itt lenni a, a szocialisták nevében, szeretném elmondani a véleményét a vélemény készítőinek, illetve az ő helyettesének mondom, hogy a mi frakciónk szívesen együttműködik, szeretnénk támogatni ezt a jelentést. A szolgáltatási irányelvről van szó. Egy nagyon fontos eszközt érint ez a kérdés, a legtöbb munkahelyet teremtő ágazatról van szó, a szolgáltatásról, ugye? És biztosítanunk kell, hogy az egyes tagállamok ezt a dinamikát, ezt folytatják, és olyan szabályokat kell meghatározni, amely szabályok a fogyasztókat tiszteletben tartják. A párbeszéd kifejezetten gyümölcsöző volt, de nem vagyunk teljesen nem vagyunk teljesen elégedettek. Három módosító javaslatot nyújtottunk be, kifejezetten szerények voltunk, és Engel úr ezeket nem igazán mm, szívlelte meg, főleg a 14-est és a 16-ost fájlaljuk, és hát várjuk a magyarázatot, hogy miért nem fogadta ezt el az elnök, és a jelentéstevő, és miért nem kíván ezzel kapcsolatban kompromisszumra jutni. Tehát javítani kellene az együttműködést a biztonság, az egészség és a környezetvédelem terén. A tagállamok közötti együttműködés itt kifejezetten fontos, ezt már említettük. A 16-os módosítójavaslat pontosan arról szól, hogy egy nagyon átlátható keretet hozzunk létre, hogy azok, akik nem tartják be a szabályokat, azok Mm, elszámoltathatóak legyenek. Választ várunk erre, esetleg egy kompromisszumos javaslattételt, és akkor meg tudjuk szavazni de ahhoz konstruktív párbeszédre van szükség, vagy legalábbis várjuk, hogy reagáljon a véleménykészítője a javaslatainkra. A következő ülésig várjuk a pozitív hozzáállást. Köszönöm szépen, elnök asszony! Grolcman úr nevében szeretnék hozzászólni, aki nem tud itt lenni, és néhány pontot szeretnék kiemelni. Nagyon egyértelmű és erős véleményt fogalmazott meg bizonyos pontokkal kapcsolatban, de csak néhányat említenék. Kreutzmann úr kinyújt, benyújtott néhány módosító javaslatot, nem túl sokat, mert nagyon jó alapnak tartja a véleménytervezetet. A szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelése nagyon fontos eszköz a belső piac kiteljesítése szempontjából és a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából az Európai Unióban. A szolgáltatások a munkahely teremtés szempontjából elengedhetetlenek. Ami a 20-as módosítást illeti, itt hangsúlyozza Kreutzmann úr, hogy indokolatlan vagy aránytalan követelmények leginkább a foglalkoztatás és társadalmi integráció fő előmozítóinak számító KKV-kat sújtják. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy a KKV-k a belső piaci jogokból érvényesüljenek, és Kreutzmann úr üdvözli ennek ezen eszközök hatékonyságának a az értékelését. Egyetért Kreuzmann úr Gönc hogy a, azzal kapcsolatban, hogy a single points elengedhetetlen szerepet játszanak a szolgáltatás irányelv végrehajtásában. A 18-as módosítóval is egyetért Krocman úr, hogy, hogy a nyugdíj jogokat védeni kell, azonban a e, szakszervezeti jogok, szakszervezeti jogok munkakörülmények szempontjából pedig tagállami szinten kell, hogy e, szabályozásra kerüljenek. Emellett Kreuzmann úr meg e, egyetért a szociális előrelépés klauzula bevezetésével, ez a 21-es cikkben szerepel, az alapjogok az Európai Alapjogi Karta már megfelelően eh, védelmezi. Kreutzmann úr és a magam nevében köszönöm a figyelmet, elnök asszony. Köszönöm szépen, de Morán asszonyt kérdezem, hogy szeretne válaszolni. Elnök asszony, nos, tudomásul vettem ezeket a hozzászólásokat, és eh, a az itt elmondott megjegyzéseket részletesen lejegyeztem, erről tájékoztatom a vélemény elkészítét, mivel se a vélemény elkészítél, se az árnyék jelentős tövök nincsenek itt, mi nagyon könnyen megegyezhetnénk a dolgokban, de hát mivel nem én vagyok a véleménytervezet előadója, ezért megelégszem azzal, hogy részletesen beszámolok a véleménytervezet elkészítőjének. Hát ez tényleg nagyon hatékony volt, mondja az elnök. Minden esetre hétfőn fogunk szavazni, mert ha nem, akkor itt problémák merülhetnek fel. A 14-es napirendi pont következik. Elnézést, hogy egy kicsit késünk itt a napirendben. Szavazunk Frederik Darden jelentéséről, mondja az elnök, de hát úgy döntöttünk, ugye, javítja magát az elnök, hogy ezt elhalasztjuk, úgyhogy a 15-ös napi rendi pont következik, mégpedig az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap jövője jelentéstevőnk, Madame Harkin, Sur euh, le paragraphe 2, amendement 2 euh, de Madame, Mesdames Schröter et Cornelissen en euh, deux parties. Két részben szavazunk, a második módosító az első rész, szóbeli módosítóval, amelynek célja a fol szó ö, törlése, a módosító egészéről a prevention and szavak nélkül. Ki van az első rész mellett? Ellene tartózkodás elfogadva. Ki van a prevention and szavak befoglalása mellett? Ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, mindenkinek megvan-e a szavazókártyája. Renyé asszony, ön kártyával szavaz? Lezárom a szavazást. 11-en mellette, 18-an ellenet, tehát elutasítottuk. Négyes bekezdés, hármas módosító, szóbeli módosítóval. Ki van az így módon módosított módosító mellett? Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük, de azt hiszem, hogy elutasítottuk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 10 mellette, 18 ellene, tehát ezt is elutasítottuk. Négyes módosító szóbeli módosítóval ki van a négyes módosító mellett, enként módosított formájában kazahúr elnézést. Le madam chair. Donc nous votons l'amendement 4. Ellenzem ezt a szóbeli módosítót, elnök asszony. Nos, tehát akkor az eredeti formájában szavazunk, ki van a négyes módosító mellett, a szóbeli nélkül, ellene, tartózkodás. Ezzel a négyest elfogadtuk. A négyes módos, ö, bekezdés után ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes bekezdés, hatos módosító, szóbeli módosítóval, Nincs kifogás a szóbeli módosítóval szemben, ki van tehát a módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. nyolcas bekezdés, hetes módosító őri úr részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. nyolcas módosító Schröter asszony és Cornelison asszony részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es bekezdés, 9-es módosító jelentés tevő részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es bekezdés, 10-es módosító Harkin asszony részéről, a 6-os bekezdés után kell ezt elhelyezni, ki van mellette, 10-es módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 10-es bekezdés, 11-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es bekezdés után 12-es módosító Schröter és Cornelissen asszonyok részéről két részben. Az első rész, bocsátom szavazásra, urge the commission to evade the responsibilities, ki van ezen első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadva. Most a második részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es bekezdés után 13-as módosító, ugyanezen szerzők mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös bekezdés 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 11-es preambulummal egyes módosító mellette, ezt meg kell magyaráznom. Szavazáshoz fűzött magyarázat formájában. Itt a munkacsoport munkájára hivatkozunk, a mi munkacsoportunk, a FEM munkacsoport munkájára, tehát a globalizációs alapok kapcsolatos munkacsoport munkájára. Nagyon fontos ennek a munkacsoportnak a hozzájárulása. Azt hiszem, hogy egy európai parlamenti állásfoglalásban más intézményekkel szemben fontos, hogy a plenáris szakbizottságunk munkája milyen, és furcsa ez a hivatkozás a munkacsoport munkájára vonatkozóan, és ezért javasoltam, hogy ellene szavazzunk. EGF regulation has proven to be uh, ami a jelenlegi globalizációs alap uh, szabályozását illeti, 11-es be, bekezdés, tehát a speciális munkacsoport véleményének figyelembe vétele az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatban. Én azt javaslom, hogy ezt töröljük, mert ez szerintem aránytalan megjegyzés. Ezért ezt a francia bekezdést, ezért töröltem. Igen, azt kérem a módosításban, hogy ezt a hivatkozást töröljük. Amit mondhatunk, amit talán javasolhatnék szóbeli módosítóként, ami azt mondaná, de akkor a szakértőköz kell visszatérnem, hiszen a gyors olvasás után nem tudtam azonosítani. of the Employment Committee as Madame uh, Ronzoli. Ronzoli asszony, mivel most szavazunk, kérdés, hogy a többieknek is meg lesz a lehetősége arra, hogy ezt kifejtse, hiszen most itt a szavazás alatt kellene elfogadni ezt a módosítót, és az összes többi jelentéstevőnek megvan ez a lehetősége. Elnök, teljes mértékben egyetértek önnel, ezért is adtam meg a szót, és nagyon örülök, hogy megismertem az ön álláspontját. Az én álláspontom egész egyszerűen az, most nem akarok itt vitát nyitni a szavazás alatt, de nem tartom helyesnek, hogy a szavazás alatt minden egyes módosítónál kifejti az álláspontját ön elnökként, és kérdés az, hogy a többi jelentéstevőnek is lesz-e majd ilyen lehetősége, hiszen itt az esélyegyenlőség kérdéséről van szó, ez minden. Ronzuli asszony, éppen ezt teszem lehetővé ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amelynek van egy bizonyos fontossága, hiszen itt e-mailekben dolgoztunk a nyári szünedő alatt, és néha szakbizottságon belül van idő a magyarázatra, más jelentésekkel kapcsolatban is történt ez, ahol én közvetlenül érintve voltam. Nos, tehát Harkin asszony, ön az illetékes jelentést, hiszen nem én vagyok ez, Harkin asszony, öné a szó. Sajnos technikai hiba van, nem hallunk semmit, nincs a mikrofon bekapcsolva valószínűleg. Is that okay? Yes. Perhaps there's a message in that. Most talán működik, talán ez is valami üzenet volt, hogy nem működött. Az a véleményem, Ugye meghallgattam a magyarázatot, kaptam egy fordítást, és ebből az derült ki, hogy butasság lenne kitartani az álláspontunk mellett. De ön nem mondott semmit, elnök asszony, arról, hogy itt valami nem lenne rendben. Úgy szerintem most túl késő van ahhoz, hogy módosítsunk bármit is, amiről már döntöttünk, úgyhogy kitartanék a kezünkben lévő szavazólista mellett. Ma, ma proposition, effectivement... Javaslatom az volt, hogy esetleg módosítsuk ezt a francia bekezdést, és utaljunk a foglalkoztatásügyi szakbizottság munkára, nem pedig a mi munkacsoportunk munkájára. Ha nincs egyetértés ezzel a módosítással kapcsolatban, akkor természetesen visszavonom módosítómat, és megmaradunk az eredeti változatnál az ön javaslatára jelentéstevő asszony, Harkin asszony. Köszönöm. Talán most ebben akkor megegyezhetünk, és anélkül, hogy itt túlburjánzan a vita, szavaznánk egyszerűen. Van-e ellenvetés azzal kapcsolatban, hogy a 11-es francia bekezdése következőképpen fogalmazzuk meg. Deliberation of the Employment Committee and Special Working Group on the EGFs. It means it would only add committee and, and its special working group. Madame Morin. Madame la Présidente. Morin asszony. Elnök asszony, úgy vélem, hogy ez a e, javaslat nem befogadható most a szavazás végén, és el kell mondanom önnek egy dolgot a globalizációs alappal foglalkozó munkacsoportban dolgozván. Nos, ami azután a szakbizottságban történik, minden egyes jelentésnél, amit a munkacsoport végzett, minden érdemű munkát a munkacsoport végzett, amit ön elnököl, és végül a költségvetési szakbizottság foglalkozik ezen jelentések kontabilizációjával. Nos, tehát azt hiszem, hogy ezen keretben nincs sok értelme annak, hogy ragaszkodjunk a foglalkoztatásügyi és szociális szakbizottság munkának szerepéhez, mert e tekintetben egész egyszerűen felesleges munkát végzünk. Nos, értem, Marena asszony, de az a módosító, amit én javaslok, az mi szakbizottságunk álláspontját tükrözi annak egészében. És persze értem az eljárást, de ahogyan a jelentéstevő is elmondta, a plenárison egy olyan ö, fórumra hivatkozunk, amely nem parlamenti fórum a foglalkoztatásügyi szakbizottság, viszont ö, parlamenti fórum, és ezért javasoltam, ö, hogy a Commission and It's, de hogyha nem értenek egyet, akkor visszavonom ezt a módosítót, Őri úr. Igen, ezt akartam javasolni. Nem, nem tartom szerencsés. Mikro, mikro. Ah, oui. Igen, tehát én sem tartom szerencsésnek azt, hogy elkezdünk vitázni szavazás közben. Megvan a vitának a maga ideje, itt van a szavazólista, én azt gondolom, hogy szavazunk róla. Ráadásul kiderült, hogy ö, ö, ö, ö, számos ellenzője van a javaslatnak, azzal értek egyet, tehát azt vissza kell vonni és szavazni arról, ami a listán van. Köszönöm szépen. Bien, alors je retire cet amendement. Akkor tehát visszavonom ezt a módosítót. És elérkezünk a végső szavazáshoz, elektronikus szavazásra kívánnak szavazni, akkor ezt így tesszük meg, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 27-en mellette egy ellenszavazat, egy tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevőnknek. Egyebek, napirendi pontban nincs semmi, tehát találkozunk hétfőn Strasbourgban 19 órakor. Szakbizottságunk ülése megtartása céljában.